Dear colleagues, uh, good afternoon. Uh, we begin with point... Kedves kollégák, kezdjük a munkát. Először is a rend elfogadása. De miért a, a Diaz de Mera féle jelentés szavazása a felfüggesztési mechanizmusról tegnap, múlt héten Strasbourgban került megszavazásra. Ezen kívül a korrupció elleni fellépéssel kapcsolatos állásfoglalást elhalasztottuk. Ezen módosításokkal elfogadottnak tekintető a napirend. A második napirendi pont a nyelvi rezsim, sajnos horvát és gél nyelven nincs tolmásolás, sem ma, sem holnap. A következő pont a február elsőjei, a 2015. december 21-22-i, a 2015. november 30-i, a 2015. október 12-13-ai és a 2015. 16, július 15-16-ai jegyzőkönyveket elfogadottnak tekintjük. És akkor, kedves kollégák, az ötös napirend, a négyes napirendi pontra térjünk rá. A, az online személyiségi jogok, magán élet védelme, a digitális autonómia biztosításával. Guillaume Popár Franciaország Nemzeti Kiberbiztonsági Ügynökségének főigazgatója van jelen, akivel cserét folytatunk. Múlt decemberben a LIBE egy magas szintű konferenciát szervezett a magánélet internetes védelme téma körében, illetve az EU informatikai kapacitásainak erősítése témájában. És ez egy nagyon részletes konferencia volt, több hónapig készítettük elő. Interaktív módon több szakértővel is kapcsolatba léptünk, Ez az egyik fontos mondandó az volt, hogy egy erősebb és autonómabb EU szintű informatikai ágazatot kell létrehozni. Az Európai Parlament állásfoglalása ezzel kapcsolatosan 2014-ben már megszületett és foglalkozott ezzel a témával, és hogy megőrizzük az eddigi lendületet, Nagy örömmel üdvözlöm Guillaume Popár urat, az ANSZI főigazgatóját. Ez a franciaországi Nemzeti Kiberbiztonsági Ügynökség. A digitális autonómia és szuverenitás az egyik fő felelősség köre ennek az ügynökségnek, úgyhogy üdvözlöm Popár úr. Euh, Köszönöm szépen. Köszönöm, hogy beszámolhatok a kiberbiztonsági kérdésekről, a digitális világból adódó biztonsági problémák eh, területéről. Ez valóban egy ambíciózus európai szintű terület, és az etéren végzett tevékenységeinkről szeretnék beszámolni. Ez egy fontos kérdéskör. Nézzük először, hogy az informatikai fenyegetések hogyan foglalhatók össze, illetve az ügynökségünk hogyan igyekszik ezeket kezelni. Nagyon sok támadásnak lehetünk tanulni manapság, nem is mindig kerülnek nyilvánosságra ezek a támadások, mert az áldozatok úgy gondolják, hogy talán nem célszerű, hogyha napvilágra kerülnek az adatok egyre nő ezeknek a száma és a szintje, ami úgy tűnik, hogy egyre fejlettebb műszaki megoldásokra támaszkodó elkövetői kört jelent. Egyre több kifejezetten az informatikai támadásokra specializálódó csoport tevékenykedik. Tehát a kiberbűnözés folyamatosan nő, az adatlopások, illetve a zsarolások, a pénzlopások e, kára és a mennyisége egyre fokozódik. Most már nem is annyira a múlt e, vírusaihoz hasonló adattörlések fenyegetik a felhasználókat, hanem a különböző biztonsági adatok, védett adatok ellopása a fő veszély. illetve zsarolnak az elkövetők azzal, hogy letétják a hozzáférést az adatokhoz, és a felhasználó bizonyos váltságdíj ellenében bitcoinokért visszavásárolhatja a hozzáférést. És a bitcoin jelenti az elkövetőknek a hasznát. Mondhatjuk, hogy ezek kis léptékű támadások, de hogyha az ember áldozatául esik egy ilyen támadásnak, akkor biztos, hogy nem nevezi majd kis léptékűnek. Világméretekben nagyon komoly problémát jelent ez az elkövetési forma, és igen komoly bevételekre tesznek szert ezek a bűnszervezetek. Meggyőződésem, személy szerint úgy gondolom, hogy a kutatásba és a fejlesztésbe is visszaforgatják a jövőbeni támadásokra tekintette a bevételek egy részét. Tehát ezért nagyon fontos feltérképezni a kiberbűnözésnek ezt a területét, mert ez rendkívül nyugtalanító. A másik terület, ami sajnálatos módon egyre növekvő gyakoriságú és realitást jelent, hírszerzési bűnözésre, és ráálltak bizonyos bűnözői csoportok legyen szó a magánjellegű adatokról, illetve közadatokról, vállalati adatok ellopásáról, vagy az értékes információk megszerzéséről. Kereskedelmi és műszaki adatok eh, merülnek itt fel. Tehát bármi, ami értékesíthető, illetve értéket jelent egy vállalat számára. Ez egy olyan valós tényező, amit gyakran alábecsülnek Különösen azért, mert itt diszkréten kezelt adatokról van szó, és az informatikai hálózat támadói, és ebből indulnak ki. Igyekeznek minél több adatot megszerezni, úgy, hogy közben a támadást nem hozzák nyilvánosságra. Úgy tesznek a, az áldozatok is, mintha semmi sem történt volna, és ez segíti a bűnözőknek a munkáját. nagyjából 20-ra becsülhető a tavalyi efféle támadásoknak a száma. És persze nehéz pontos adatokhoz jutni, hiszen éppen azért, mert bizalmasak ezek az adatok, az áldozatok is védik őket. A Nemzeti Kiberbiztonsági Ügynökség folyamatosan nyomon követi a beérkező információkat, és az értékelésünk szerint fokozott aggodalomra ad okot ez az elkövetési forma gyakorlatilag lehetetlen megbízható adatokat nyilvánosságra hoznunk, mert maguk az érintettek nem akarják nyilvánosságra hozni az adatokat. Egy további nehézség, hogy ismeretlen a támadó személye. Lehet egyfajta elképzelés, de nincsen bizonyíték. S még azt is nehéz megmondani, hogy keletről, vagy nyugatról, északról, vagy délről érkezik-e, vagy egy állami forrásból a támadás, vagy egy maffia csoport, vagy egyszerűen a konkurencia támad. Tehát ezt nagyon nehéz megállapítani és megmondani. A vizsgálatokat a rendőr kollégák elvégzik, illetve a hírszerző kollégák, de úgy tűnik, hogy gyakran összezavarodik az a különböző résztvevőknek a köre, hogy ki az, aki egy állami hatóságnak dolgozik az egyik nap, aztán magán állást vállal egy következő időszakban, és ekkor már támadást követhet el. Aztán a szabotás veszély a következő fontos terület. Az informatikai hálózatokba való behatolás technikái kidolgozottak, és elég gyakori, hogy az elkövetők módosítják a hálózatnak a funkcióit. Tehát magát a működőképességet támogatják, támadják, és a hálózatnak a működő képessége, az információknak az elérhetősége, az nagyon fontos. Tehát alapvetően a folyamatos működést veszélyeztetik ezzel, a kritikus infrastruktúrát támadják, a közlekedési hálózatokat, az ipari tevékenységeket, mondjuk egy olajfinomítónak az informatikai hálózatát. Információban nem tudnak sok értékhez jutni, viszont alapvető, hogy működjön az informatikai hálózat. Tehát ezt támadva érzékeny károkat tudnak okozni. Politikai, vagy terrorista, vagy gazdasági motivációk eh, irányíthatják ezt a tevékenységet, és arra törekednek az elkövetők, hogy egy zűrzavart vagy katasztrófát idézzenek elő azzal, hogy működésképtelenné teszik a rendszert. Az irányítási rendszert például, illetve egy üzemnek a működését kiszolgáló rendszert. Egy nagy számítógépes rendszer működését veszélyeztetik. Szerencsére ilyen eset nem sok történik, ez annak köszönhető, hogy robusztusak a hálózatok, alaposan védettek. Tavaly Franciaországban mégis volt erre példa, és elgondolkodtató volt a tv Szenk mond elleni informatikai támadás. Az volt a cél, hogy lehetetlenné tegyék a TV csatornának a működését, leállítsák a működését. Gyakorlatilag megnyomtak egy képzeletbeli piros gombot, és elérték, hogy fokozatosan leálljon az összes funkció, és le kellett állítani, le kellett kapcsolni a tévésugárzást. Folyik a vizsgálat, még nem sikerült kideríteni, hogy pontosan mi volt az indítéka a bűnözőknek. Minden esetre ez jelzés értékű, mert a jövőben nem csak információszerzésre, hanem fizikai károkozás is és látványos károkozásra is alkalmas ez a bűncselekmény. Ezért nagyon fontos az informatikai biztonságról gondoskodnunk. A gazdaságunk, a demokráciánk, az intézményrendszerünk működőképessége érdekében. Tehát ez egy nagyon határozott és nagyon hatékony fellépést igényel. Hiszen Ma egyértelműen a támadónál van az előny, nehezen tudjuk megállapítani, hogy milyen veszélyek fenyegetnek, illetve pontosan milyen háttérből indul egy támadás. A digitális biztonság kérdésköre ezért kiemelt jelentőséggel bír. Nagyon fontos, hogy megvédjük a nagy informatikai rendszereket a támadásoktól, és ez mindenki számára egy fontos terület. Meg kell felelnünk a feladatkörünknek, és természetesen módszertani kérdések merülnek fel, hogyan védekezhetünk kollektíve, közösen a támadások ellen. A Franciaországban az a megoldás született, hogy az ügynökségünket létrehozták a kiberbiztonság területén 2009-ben. Nagyjából 100 fővel kezdtünk 2009-ben, most már körülbelül 500 munkatársal dolgozunk. És a francia modell lényege, hogy világosan meg kell különböztetnünk a támadás elhárító, illetve a hírszerző funkciót. Az egyik a védelmi funkció, az ansi a kiberbiztonsági ügynökség számára. Tehát a másik terület pedig a hírszerző szolgálatok tevékenységének a háttér biztosítása. Nem szabad összekeverni ezeket a feladatköröket, mert az zűrzavarhoz vezethet, illetve követhetetlenné teszi a tevékenységet. Ezért az alapszabály nálunk, hogy ketté választjuk ezt a kétféle dolgot. Személy szerint Én a hírszerzési jellegű információkat is nagyon fontosnak tartom, és igyekszünk minél többet begyűjteni ezekből, hiszen a készülő, illetve a korábban elkövetett támadásokkal kapcsolatos információk rendkívül érdekesek számunkra. Nagyon fontos azt is tudni, hogyha egy-egy elkövető kilétére fény kerül, hogy milyen indítékai voltak, illetve milyen személyiségjegyek motiválták. Aztán a következő meglátásunk, lehet, hogy ezzel nem ért mindenki egyet, szeretnénk szabályozni a támadások környezetét olyan jelleggel, hogy időt nyerjünk a szolgáltatók számára, illetve a hálózatok működtetői számára. Ennek felelő jogszabályokat alkotunk. Tehát a leg sérülékenyebb, legérzékenyebb informatikai infrastruktúra üzemeltetőket kell megvédenünk, mert ott nincs más választásunk, hogy, mint hogy folyamatosan működőképesek maradjanak. 2013. decemberében hoztunk egy erre vonatkozó jogszabályt, amely most már hatályba lépett, és előírja, hogy, illetve lehetővé teszi az ANSI, az ügynökség számára, hogy a kritikus infrastruktúra szolgáltatókkal felvegye a kapcsolatot saját kezdeményezésre, és segítsen számukra felmérni a különböző veszélyeket, a fenyegetettséget. Közösen meg tudjuk állapítani, hogy milyen szabályzatra van szükség a védelem érdekében. Az utóbbi két év munkáját foglaltam ezzel össze, és két hete jelent meg három erre vonatkozó friss rendelet, amely rögzíti a konkrét végrehajtási szabályokat a kritikus infrastruktúra védelme terén. Tehát előír kötelező tevékenységeket a kiberbiztonság érdekében. Az a fő üzenete a jogszabályoknak, hogy a kritikus informatikai rendszerek üzemeltetői felelősek a biztonságokért, és kötelesek gondoskodni a védelmükről. Ez egyrészt kiberbiztonsági, másrészt irányítási, kormányzási kérdéseket vet fel. Tehát legyen szó állami vagy magán cégekről, nagyon fontos, hogy a saját védelmüket megszervezzék. Nem az a célunk, hogy jogszabályt jogszabályra halmozzunk, hanem arra törekszünk, hogy a megfelelő feladatokat lefedjük, illetve a különböző tevékenységeket hatékonyan szabályozzuk. Nem írunk mindent tételesen elő, tehát nem egyszerűen rögzítjük, hogy meg kell tenni ezt és ezt és ezt, hanem a pénzügyi területen, illetve a közlekedésben, a szállításban, a vízszolgáltatás terén például, illetve az az informatikai biztonság szempontjából sérülékeny valamennyi ágazat területén előírunk nagy feladatköröket. Európai szintre szeretnénk bővíteni ezt a szabályozást. Főleg azért, mert a nagy informatikai hálózatok működtetői már nem nemzeti szinten, hanem nemzetközi szinten szabályozandók. Nézzük meg példaként az áramszolgáltatást egy áramszolgáltató hálózathoz erőművek kellenek, illetve elosztó hálózatra van ehhez szükség, és nyilván a szomszédos országokra is támaszkodunk a tevékenységek keretében. Tehát, hogyha az ellátás biztonságát meg akarjuk védeni Franciaországban, akkor ez bizonyos partnerek biztonságát is érinti. Tehát erre is ki kell, hogy terjedjen a figyelmünk. Ez talán egy szélsőséges példa, de az ágazataink többségében európai érintettséget, illetve különböző partnerországokat is találunk a háttérben. És ezért is tartom a nidzai irányelvet nagyon fontosnak, amely a hálózatok biztonságát hivatott garantálni. Nemzeti szintről európai szintre emeli ezt a kérdéskört. Ebben a keretben értelmezve, tehát, ahogy az elnök úr is előre bocsátottam, fontosnak tartjuk, hogy európai szinten e, tudjuk biztosítani az informatikai, illetve a digitális hálózatoknak az autonómiáját és biztonságát. Mondok konkrét példákat erre. A stratégiánk lényege, a francia nézetben legalábbis, hogy nem szabad bezárkóznunk, nem szabad nemzeti szintre korlátozni a tevékenységeket, hanem európai szinten kell gondolkodni, sőt, az akár amerikai eh, vonatkozásokat is figyelembe kell venni. A stratégiai autonómia elképzelése azt jelenti, hogy bizonyos műszaki megoldásokkal rendelkeznünk kell, illetve szabályozni kell, hogy tudjuk ezeket a tevékenységeket. Nem számíthatunk csak az innovációra, illetve az Európán kívüli országok szabályaira. A stratégiai autonómiához pedig az kell, hogy mi saját magunk gondoskodjunk a digitális biztonságról, az informatikai biztonságról, hiszen ezt más európai országok nem fogják helyettünk megtenni. európai szinten egy kiberbiztonsági ernyő azt jelenti, hogy különböző nemzeti ernyőkre van szükség. Tehát minden tagállam önállóan kell, hogy megtegye, ami tőle telik. És az európai intézmények is ebbe tudnak becsatlakozni. A CERT-EU működését üdvözlendőnek tartom, hiszen ez biztosítja európai szinten az informatikai támadások elleni védelmi kapacitást. És én csak biztatni tudom az intézmény fejlesztőit, hogy folytassák a munkát. Az ENISA európai ügynökség azt mondanám, hogy ami európai partnerünk, csak magasabb szinten, illetve szélesebb tevékenységi körrel. És minden európai országot átfogóan tud gondoskodni a kiberbiztonságról. Ennek keretében úgy gondolom, hogy ennek az intézménynek a kerete nem elég ahhoz, hogy milyen sok feladatot kell végrehajtania. Tehát arra szeretném felhívni a figyelmet, hogy korlátozottak az anyagi eszközeit, tehát nagyon kicsi a kerete az Európai Ügynökségnek a feladatköreihez képest. Nemrégében választották meg az elnökségét, és az ANSI eh, francia képviselője is ott ül az irányító testületben, ami persze nem véletlen. Szeretnénk háttértámogatást biztosítani az Európai Intézmény számára, hogy össze, össze tudjuk fogni a különböző tagállami tevékenységeket az irányelv végrehajtása terén. Másodszorban az államok kiberbiztonságán, illetve az európai informatikai biztonságon túlmutatóan szeretném felhívni a figyelmet az ipar biztonságának a fontosságára. Itt együtt kell működnünk, illetve alapvető jelentőségűnek látom, hogy egy ipari bázist teremtsünk, hogy így fogalmazzak. Tehát az európai ipar az informatikai, a kiberbiztonsági, a digitális területen egy közös platformra kell, hogy tudjon hát, támaszkodni. Már is vannak itt lényeges szereplői ennek a területnek. És megvan a lehetőség arra, hogy a megfelelő digitális, illetve biztonsági technológiákhoz kapcsolódó fejlesztéseket összefogjuk, illetve ösztönözzük. Tehát ennek keretében talán érdemes átgondolnunk azt, ahogy gondolkodunk a digitális tevékenységekről, illetve a termékek értékesítéséről, vásárlásáról európai szinten. Fontos lenne, hogy a fogyasztó jobban megbízhasson a termékek szállítóiban, szolgáltatóiban. Fokoznunk kell a biztonságot. Például az ingyenes szoftver esetében nagyon sok biztonsági kérdés merül fel, és valódi hatékony megoldásokkal kellene a bizalmat erősíteni. kerülendőnek tartom, hogy másokat utánozva minél többet vásároljunk ezekből a termékekből, anélkül, hogy európai biztonsági megoldásunk lenne. Tehát a cél az, hogy a vásárló megbízzon a termékben, az ipar megbízható legyen, ehhez egyfajta védjegy rendszerre, tanúsítási rendszerre van szükség, amely igazolja, hogy a termék beltartalma megfelel a biztonsági előírásoknak. Fel kell tüntetnünk a terméknek a származását, illetve a tartalmát, tehát ezek nyilvánvaló igények. Gratulálni szeretnék a múlt heti aláíráshoz, amely a kiberbiztonság és a magánélet internetes védelme terén egy előrelépést jelent. És természetesen mi is résztvevői vagyunk ennek a közös munkának. A 2020-as stratégia keretében így tudjuk biztosítani a megfelelő eszközöket ehhez a tevékenységhez. Aztán utolsó témaként azt vetném fel, hogy a jövőnk szempontjából a kiemelt jelentőséggel bír a kiberbiztonság, mert kiberbiztonság nélkül a jövőbeni esélyeink lényegesen romlanak, illetve a kereskedelemben, az iparban, romlik a versenyképességünk. Kereskedelmi akadályt jelenthet, hogyha nem biztonságosak a hálózataink. Én a kiberbiztonság felelőse vagyok, és persze ez nem protekcionizmust jelent, ezt a szitokszót nem is szívesen ejtem ki, de az a cél, hogy meghatározott szabályokkal gondoskodjunk a kiberbiztonságról. És nyilván a szabályok némi akadályt is tudnak képezni, de a biztonság érdekében szükség van rájuk. Aztán a titkosításról szeretnék még szólni. A titkosítási technológiák alapvetőek a, az ipari vállalatok biztonsága érdekében, illetve minden üzleti titok, minden szakmai titok védelmének az alapját jelentik nagyon veszélyes, hogyha veszélynek tesszük ki a vállalatoknak az adatait. És nagyon könnyű visszaélni a titkosítás hiányával. Például a terroristák megtámadhatják a hálózatokat, illetve ellophatják az adatokat. Hogyha valamennyi polgárunkat, a gazdaságunk egészét igyekszünk megvédeni titkosítással, akkor azzal is számolnunk kell, hogy a költség, illetve a haszon elemzés mondja meg, hogy mit érdemes titkosítani, és milyen léptékben. Köszönöm szépen a figyelmüket. Köszönöm szépen. Van még egy kis időnk a kérdésekre. Polnyi úr. Köszönöm szépen. Szeretném megköszönni ezt az átfogó bevezető előadást. Azt hiszem mindannyian tudjuk, hogy mennyire fontos szerepet játszik az internetes bűnözés, egyre bővül a bűnözés köre, éppen ezért erre erőteljesebben kell, ezzel szemben erőteljesebben kell fellépni. A, az előadásában a digitális biztonsági megoldásokat ön kötelezőnek írna elő az ágazat különböző szereplői számára, különösen amikor kritikus vagy különösebben kitett infrastruktúrális létesítményekről van szó. Itt utalnék az információ biztonsági irányelvre, ami egy nagyon fontos előrelépés, de az irányelv megvalósításának sikere attól függ, hogy mennyire vagyunk készek a tagállamok közötti együttműködésre. Erre lehetőséget kell teremteni a hálózat informatikai biztonság irányelv előkészületei során már elhangzott, hogy egyes tagállamok esetében vannak bizonyos korlátok, és szerintem ez a kulcsfontosságú kérdés. A jövőben, és ezt most ki kell mondanunk, vitatkozhatunk a biztonságról, hogy ez a tagállamok kompetenciája legyene, de a kiberbiztonság a jellegéből adódóan határokon átnyúló, tehát európai szinten kell kezelni, és nem csak tagállamok elkülönülő hatáskörében. A kérdés, hogy erre hogy van lehetőség. A második kérdésem pedig ahhoz kapcsolódik, hogy a kiberbiztonsági politikát valósabbá kell tenni. Több oka van ennek. A kiberbiztonság az együttműködésünk, az intézmények közötti együttműködés és a tagállamok közötti együttműködés révén erősödhet, egyrészt, másrészt pedig a megfelelő szabályozás révén, a technológia révén, itt eh, gondolok konkrétan a tervezésbe beépített biztonságra, a kódolásra, meg kell eh, beszélnünk eh, többek között a személyes adatok védelmét is, mindezzel kapcsolatosan, és végezetül a kiberbiztonságot úgy kell továbbfejlesztenünk, hogy mindezen kérdések kapcsán erőteljesebben lépünk fel. Itt megfelelő eszközöket biztosít az irányelv számunkra, hogy az összes érdekelt felet bevonjuk a tevékenységebe. Köszönöm szépen, Szippel asszony. Köszönöm szépen az adatbiztonság és védelem vitát követve, akkor egy kicsikét megdöbbenek, és ma ön is említette, hogy akik bűnözői hajlamokkal rendelkeznek, akkor ők kicsúszhatnak a szabályzás alól, de nem tudom, hogy itt mennyire a bűnözésről van szó. Technológiailag ugyanis bizonyos lehetőség van az infrastruktúrák szétzilálására vagy megrongálására, ez önmagában is megdöbentő. És itt nem arról van szó, hogy későn ismerjük fel ezeket a problémákat, hanem az a szakpolitika reagál később. Az adatvédelem, a kódolás, a akkor ez a versenyképességet is akadályozhatja, ez is egy ér lehet, de ha ezt nem tesszük meg, akkor ezzel visszaélhetnek a terroristák. Tehát nem tudom, hogy például egy konyhai mérleg mennyire felelős, ugyanis ezzel is kárt okozhatok valakinek. Tehát itt a felismerésről van szó alapvetően. Az is fontos, hogy amikor a nemzeti biztonságról beszélünk, ez egy nemzeti hatáskör legyen, ugyanakkor viszont átsúszunk arra a szintre, hogy inkább egy európai feladat legyen. Ez pedig pénzbe kerül, és ezt az európai költségvetésből kell finanszírozni. Az adatbiztonság és védelem a különösen fontos infrastruktúrák esetében akár regionális szintű feladat is lehet. Egész Európa, Európára vonatkozóan nem tudjuk ezt a biztonságot garantálni a teljes energiahálózat esetében. Ha megáll az energiaellátás, akkor gyakorlatilag se fűtés nem lesz, se villanyellátás, sőt, még a kommunikáció is lehetetlenné válik. Tehát ezekben a régiókban, illetve az adott tagállamokban az ilyen kaotikus állapotokat közösen kell valahogy megoldani. A kérdésem az, hogy hol vannak azok a beruházások, amelyekkel a magánszektor önmagát védel, védhetné meg, és hogy megakadályozzuk az energiaellátási rendszerekkel szembeni támadásokat. A vállalatok robotjait is megkelhetik, és olyasmit, olyan működést kezdhetnek, amit, ami nem szándékozott. Mi történt, hogyha a városokon keresztül több száz olyan autó közlekedik, amit meghekelnek. Tehát mindenkinek személyes szinten is, vállalati szinten is érdeke fűződik az ilyen biztonsági beruházások megvalósításában számos ponton a saját szakpolitikáinkat a különböző szinteken meg kell vizsgálni, és ami pedig a műsorszolgáltatás, műsorszórás hekelését, meghekelését illeti. Felmer a kérdés, hogy ennek mi lehet az oka? Szerintem teljesen világos az ok. Nem akarom például a propaganda filmjeimet az interneten már közvetíteni, akkor lehet, hogy az adásidőt korlátozom. Tehát itt számos gondolat van, amit meg kéne vizsgálni, és körül kell járni és az európai pénzeket nem csak a biztonságra, az ilyen szintű biztonságra kell fordítani, hanem ebbe be kell vonni a tagállamokat is. Végezetül pedig itt nem csak az iparra hárul a feladat, bennük kell tudatosítani, hogy mi a feladatuk, de a médiapolitika és kompetencia esetében is tudatosítani kell az állampolgárokban, hogy a digitális világ számos csodálatos lehetőséget biztosít, ugyanis az, ugyanak ezek az új technológiák bizonyos veszélyekkel is járnak. Köszönöm szépen, Intavált asszony. Köszönöm szépen, és köszönöm Poppár úrnak a prezentációját. Egy kicsikét meglepett, amikor azt hallottam, a prezentációja vége felé, hogy nem akarja a protekcionizmust erősíteni, de őszintén én az egész előadása során pontosan ezen gondolkodtam. Itt a függetlenségről és az autonómiáról van szó, ami az Európai Uniót illeti. Itt viszont úgy tűnik, hogy azt javasolja, hogy egyfajta kerítés húzzunk az EU köré, és nehezítsük meg a világ többi részének a hozzáférést. Szerintem az EU-nak kell megerősödnie, és szerintem a következő Steve Jobsnak európainak kellene lennie. És arra kell törekednünk, hogy az egységes belső piacon a különböző korlátokat, akadályokat leépítsük. Számos szabályozás létezik, csak éppen senki nem törődik velük. A ö, Privacy Shield, a védelmi pajzs is az egyik napirendi pontunk, ezt, erre a legalitását lehet, hogy a bíróságok is megkérdőjelezik. Az európai intézményekre kell hagyatkoznunk a tekintetben, hogy a saját jogszabályainkat hajtsuk végre. Mert az utolsó leheletünkig alkothatunk jogszabályokat, vagy a TTIP-et beállíthatjuk egyfajta szörnynek, de végül is úgy gondolom, hogy a tényleges és nagyobb fenyegetés az abból fakad, hogy az egy Európai Bíró, Bizottság nem hagyja végre a meglévő jogszabályokat. Az önkormánya megvalósította a védelmi pajzsot, és feltetőleg a megállapodást is támogatni fogják, és ha jól tudom, támogatják a kódolás tiltását is, és szerintem ez az egyik leg átfogóbb európai szintű tömeges figyelési jogszabály. Rendben van, hogy felvázoljuk itt a kockázatokat, ezekkel tisztában kell lennünk, ebben teljesen igaza van, vannak ilyen kockázatok. De ha egy nagyobb hekelést pár évvel ezelőtt, például amikor a brit titkos szolgálatok betörtek a belgakom rendszerébe, Három év hallgatás után a belga igazságszolgáltatás arra a következtetésre jutott, hogy nem bizonyítható ez a betörés, és elvetették az ügyet. Tehát azt mondhatjuk, hogy legyünk függetlenek, és kerítsük körbe az EU-t, de ez önmagában még nem eléggé meggyőző. Tehát ne arról beszéljünk, hogy protekcionista intézkedések vannak, hanem erősítsük meg az Európai Unió kapacitását, és ösztönözzük a vállalatainkat arra is, hogy kevésbé legyenek kitettek és függetlenek harmadik országok vállalataival szemben, és nagyon fontos, hogy hajtsuk vége, végre az általunk megalkotott jogszabályokat. Tehát ezen az úton kéne haladnunk, és nem körbezárni magunkat. Ne defenzívek, hanem offenzívek legyünk. Köszönöm, Balisten asszony. Köszönöm szépen. Nagyon fontos témáról van most itt szó, és köszönöm az előadást. A viták a legalapvetőbb dolgokból indultak ki. De mit értünk a kiberbiztonságon? Meddig menjünk el? és hogyan tegyünk különbséget az univerzális és technológiai dolgok között, illetve azok között, amelyek kizárólag nemzetbiztonsági kérdések. Én ból származom, ott a kiberbiztonsági központ, a NATO kiberbiztonsági központja működik, az egész NATO-t szolgálja ki ez a központ. Engem egy kicsikét meglepett, talán nem jól értettem, hogy hozzám hasonlóan arra utal, hogy egy falat kéne emelni a kiberbiztonság tekintetében a kell szemben, például a NATO-val szemben, illetve külön Európára vonatkozóan. A, ez számomra egy kicsikét meghökkentő, úgyhogy ha ezt egy kicsikét pontosítaná, nagyon hálás lennék. Ha megnézzük a mindennapi biztonságot, én erősen kétlem, hogy ezt pusztán azzal el tudjuk érni, hogy szigorúbb szabályokat alkotunk, akár nemzeti szinten is. Ha megnézzük a valós eseteket, és Észtországnak van ilyen konkrét átélt tapasztalata másik harmadik országgal szemben, mi azt tapasztaltuk, hogy számos dolog történt, mégpedig magánszinten. A hekerek igen súlyos támadásokat intéztek eh, hálózatokon eh, keresztül, és a védelem nem a nemzeti biztonsági szinten eh, történt csak meg, hanem a magánszemélyek szintén is, és sokkal hatékonyabb volt, mint bármiféle intézményes reagálás. A kérdés, hogy egész Európa esetében hogyan tudjuk ezt megvalósítani, hogyan tudjuk bevonni az állampolgárokat, hogyan tudjuk őket felkészíteni megfelelő ismeretekkel ellátni. Tudom, hogy az egyes országok között igen széles a különbség, de nagyon fontos, hogy mindenki tisztában legyen, hogy a biztonság kulcsa mindenkinek a kezében van, és nem pusztán egy kormányzati kompetencia, Albert úr. Köszönöm szépen én is az előadást, és egy kérdéssel szeretném kiegészíteni az elhangzottakat. Itt ülök hátul különösen ami az informatikai biztonságot illeti tekintettel arra, amit Boni úr is elmondott. Azt szeretném tudni, hogy a hálózati informatikai biztonsági irányelv kapcsán ön hogyan látja a kritikus kényes infrastruktúrális létesítmények esetében azokat a szabályokat, amelyek a gyártók felelősségére vonatkoznak. Hogyan lehet ezáltal jobban elősegíteni a biztonságot szemben azokkal, akik csak irányítják ezeket a technikákat, illetve esetleg lehetnek-e szóba jöhetnek-e valamiféle szankciók a felelősség tekintetében, hogyha bizonyítható kár keletkezik esetleges hiátusok következtében. Köszönöm. További kollégák? akkor én szeretnék magam is köszönetet mondani. Nagyon hasznos volt ez a vita, számos kérdést érintett, amelyek már magas szintű konferenciákon is szóba kerültek, és ezt egy rövid kérdéssel szeretném még megfejelni. A nizzai irányelvre vonatkozó kérdést követően egy nagyon fontos kérdést szeretnék még egyszer megismételni, ami a magas szintű konferencián is elhangzott. Nem tudom, hogy itt teljesen világosan látunk-e e tekintetben. A kerítés, építés, nem erről beszélünk, hanem az irányelv, illetve a jogszabályok végrehajtásával kellene előrépnünk, és tovább folytatni az ezzel kapcsolatos jogalkotást, az EU kapacitásait megerősíteni. Tehát ezáltal is tulajdonképpen egyfajta kerítések épülnek. Nem szándékosan építünk kerítéseket, de a kapacitásokat erősítjük, és ezt jogszabályokkal fogjuk elérni. Ön is említette a szabályozást, tehát ön hogyan látja a, az állampolgárok védelmét szolgáló továbbfejlődést, és itt nem akarok itt most az Egyesült Államokra hivatkozni, de mint hogyha arra utalt volna, jó lenne tehát látnunk, hogy milyen irányba haladjunk, mit kell tennünk a különböző jogszabályok kapcsán. Tehát még egyszer ön az EU számára milyen irányt lát a jövőben. Nem akarunk itt szándékosan kerítéseket építeni, de a kapacitásainkat meg kell erősíteni. Ezek a kulcs kérdések. Bien, merci beaucoup pour ces, ces nombreuses questions. Köszönöm szépen ezt a sok kérdést. Igyekszem a rendelkezésre álló időben választ adni rájuk. A NISZ irányelv többször szerepelt, én is említettem, alapvető jelentőségű, mert erős jelzést ad a tagállamok számára, amelyek helyenként a kiberbiztonság kérdéseivel még nem néztek kellően szembe. Tehát hálózatban együtt kell működnünk, megfelelő modell használatával. És ahogyan önök is emlékeztetek erre, a kritikus infrastruktúra, illetve egyéb témák most már határon átnyúló jelleggel működnek, tehát európai szinten. Ezek azok az érzékeny kérdéskörök és területek, amelyek a nemzeti szuverenitás ügyét is felvethetik. Számos támadás áldozatának segítettem a felderítésben, és itt többször felmerült, hogy a klasszikus biztonsági terület az már nem a tagállam, hanem annál szélesebb terület. Tehát például egy fegyvergyár, egy ipari létesítmény elleni támadás nagyon messzire vezethet. Nem lehet ágazatokra korlátozni a tevékenységünket, illetve nem mondhatjuk, hogy, a támog, hogy az áldozat egy-egy ágazat területén található. A NISZ irányelv pedig megfelelő működési modellt biztosít számunkra. A társhatóságokkal kapcsolatot tartva a többi tagállamból kicseréljük a bevált gyakorlatokat, illetve kétoldalú támogatást biztosítunk. Az a cél, hogy a támadás áldozatainak valós segítséget tudjunk nyújtani. Ez számos szereplő összehangolását igényli, és nem mindig sikerül az asztal köré leültetni mindenkit, aki érintett, mert például maga az áldozat nem szívesen osztja meg az adatokat. És a tagállamok közötti bizalom kérdése is felmerül. Az ENISA pedig arról gondoskodik európai szinten, hogy a tagállamok összessége ezen az érzékeny területen együtt tudjon működni, és keressük a közös hatékonyságot, nem szeretnénk a banalitásokba eh, belefulladni hétköznapi szinten. Rákérdeztek arra is, hogy mik azok a kis konkrétumok, amelyek a gyakorlatban alkalmazhatók. Hát például a kiberbiztonság területén azt mondjuk, hogy három pillérre kell támaszkodnunk önmagunk védelmében. Egyrészt meg kell védenünk az információkat, aztán az informatikai rendszereket, fel kell vérteznünk a támadások ellen. Ez tehát az első terület. Itt segíthet például a titkosítás, illetve a kódolás legújabb technikáinak a használata. Aztán a második pillér a módszeres felderítés, tehát fel kell deríteni a támadási kísérleteket és törekvéseket. Nagyon kevesen foglalkoznak még ezzel, tehát nagyon kevesen térképezik fel a támadásoknak a hátterét, és nem is százszázalékos a hatékonyság Nyilván itt rendszerek összekapcsolódásáról, információcseréről van szó, tehát nagyon fontos, hogy felderítsük a támadásoknak a teljes hátterét, és ez nagyon ritkán valósul meg. Aztán talán az én hibám, hogy nem hangsúlyoztam, az embereknek a tájékoztatását, felvilágosítását az informatikai biztonságról. Ez a harmadik pillér, és ez egy erősen műszaki területnek tekintett kérdéskör, de végül is az emberi tényező áll mindennek a hátterében, az informatikai rendszerek mögött is emberek állnak. Tehát ezért is nagyon fontos, hogy a vezetőktől kezdve a felhasználókig mindenki, aki érintett vagy érdekelt a rendszerbiztonságban, az megfelelő felvilágosítást és képzést kapjon. És az ENISA ezt segíti elő az ismeretterjesztő tevékenységekkel, illetve a, az áldozatok tájékoztatásával. Képviselő asszony sok érdekes kérdést vetett, illetve van, ahol megkéstünk a tevékenységeinkkel, lehetséges célpontok védelmével. Említett konkrét példákat, illetve a csúszásunk valós európai szinten. Ugyanakkor látni kell, hogy ez egy nagyon új témakör, tehát gyakorlatilag sem Európában, de Európán kívül sem állíthatja senki, hogy a kiberbiztonság terén teljes biztonságban tudja magát és a rendszereket. Tehát nagyon gyorsan bekövetkezhet egy-egy támadás. És annyiban csúszásban vagyunk, hogy az informatikai terület, a digitális fejlődés különböző kockázatokat eh, vett fel, és ezeket talán kicsit naivan eh, tekintettük sokáig, és e tekintetben kritizálhatók vagyunk. Tehát nagyon gyorsan fejlődnek a dolgok, eh, csak azt próbálom magyarázni, hogy hogyan halmozódhatott fel ez a késedelem. És Eh, itt nem csak Franciaországra kell gondolni, de alapvetően most Franciaországról mondom a következőt. 2009-ben hoztuk létre az általam igazgatott eh, intézetet, ügynökséget. A kiberbiztonság biztosítása, a védelem és az ipari tevékenységeknek a háttérbiztosítása céljából. Az a célja az ügynökségünknek, hogy a legfelső szinten garantáljuk a kiberbiztonságot Franciaországban. Ezt nemzeti prioritásnak tekintjük. És a szervezet igazgatójaként azt mondhatom, hogy bár a forrásaink rendelkezésre állnak, megvannak a lehetőségeink, a gazdasági környezet nem a legkedvezőbb a tevékenységünk tekintetében. Nyilván nem biztosíthat mindent az állam, az érintetteknek részt kell venniük ebben a tevékenységben, és nem azért hozunk jogszabályokat, hogy erősítsük a tudatosságot, hanem azért, hogy a kiberbiztonság valódivá váljon. Tehát képviselőasszony szavaira válaszolva meg tudom ismételni, hogy a protekcionizmus vágyát nem veszem magamra, nem ez az én feladatköröm. Én a biztonság letéteményese vagyok, tehát a biztonság területén látom a magam feladatait, a szolgáltatásainknak a lényegi feladatait. Ami talán tekinthető protekcionizmusnak, az, amikor arról beszélek, hogy a termékek iránti bizalmat kell fokozni, helyreállítani. Tehát tanúsítani kell, hogy mi van egy termékben, és honnan eh, származik. Tehát adott esetben a kódolás vagy a titkosítás egy terméknél nem veszélyezteti a minőséget, éppen ellenkezőleg. Tehát az a cél, hogy megfelelő megoldásokkal elérjük, hogy a vásárló bízhasson a termékekben. Ez nem protekcionizmus abban az értelemben, hogy mondjuk a francia vagy az európai berendezéseket előnyben részesítenénk, hanem éppen arról van szó, hogy a forráskód tartalmának a tanúsítása vezet a, biztonság erősödéséhez, és ez nem számít protekcionizmusnak ami mondjuk a szolgáltatóknak a biztonsági kérdését illeti, a számítástechnikai felhőszolgáltatóknak a rendszereiről annyit mondhatunk, hogy egyre terjed az ilyen szolgáltatások igénybevétele, és fontos, hogy biztonságosak legyenek ezek a szolgáltatások. Nyomon kell követnünk a fejleményeket ezen a területen, illetve mindig látni kell, hogy mik az éppen alkalmazott legfrissebb eszközök és egy bizonyos biztonsági szinthez arról kell gondoskodni, hogy a tárolt adatok európai területen legyenek. Ami azt jelenti, hogy a számítástechnikai felhőknek az üzemeltetői figyelembe kell vegyék az európai biztonsági szempontokat. Tehát mondjuk a francia szolgáltatók esetében ez azt jelenti, hogy minősített és biztonságilag átvilágított szolgáltatókra kell támaszkodnunk. Ez a mi megközelítésünk és az, hogy biztonságos szolgáltatásokról szeretnénk gondoskodni a szolgáltatók esetében, ez nem jelent protekcionizmust. Hiszen egyáltalán nem tiltjuk az informatikai szolgáltatók jelenlétét vagy a tevékenységét, akár Franciaországban vagy az európai piacon, csak szeretnénk gondoskodni a biztonságról mindennek az a lényege, hogy a fogyasztó, az igénybevevő bízzon a termék biztonságosságában. Ez pedig az érintettek közötti erős kapcsolattartást feltételez. A bizalom nem támaszkodhat kizárólag ígéretekre vagy kötelezettségvállalásokra, hanem szilárdabb háttér kell, hogy megalapozza. Az észt kollégákkal szoros kapcsolatban állunk egyébként. A NATO kiválósági központ égisze alatt a, ez, az, ez a szervezet Észtországban van, és a NATO keretei között a katonai területen, illetve a koalíció és annak a működése keretében úgy gondoljuk, hogy az ott bevált megoldásokat eh, ki kellene terjesztenünk a nem katonai területre is. Tehát a katonai szabályok beválhatnak szélesebb körben is. A NATO koalíció különböző fenyegetések elleni védelmet biztosít, ideértve a mi területünket is, hiszen a szövetségeseink közös érdeke, hogy a hálózataink védettek legyenek, de nyilván nem csak rájuk kell támaszkodnunk az informatikai biztonság terén. Tehát abban látom a megoldást, hogy minden érintettet be kell vonnunk, még az állampolgárokat is a kiberbiztonság biztosításába. Tehát ez nem egy azonnali eredményekkel kecsegtető irány, Észtországra utalva most konkrétan. Mert úgy gondolom, hogy az észt kiberbiztonság is egy érzékeny terület, amelynek a tapasztalatait európai szintre tudjuk alkalmazni, és a francia műveleti hátterünket, szakmai tapasztalatainkat tudjuk emögé tenni. Itt a katonai tevékenységekre is gondolok. azt látjuk, hogy egy széles hálózat számos szakemberre támaszkodhat, akik a biztonságot fokozni tudják, illetve működtetik azokat a megoldásokat, amelyek gondoskodnak a biztonságról. És ez azt jelenti, hogy egyidejűleg nagyon sok szakember eh, növelheti a kiberbiztonságot. Különböző tartalékokra támaszkodhatunk, katonai kifejezést alkalmazva viszonylag rövid idő alatt eh, nagy kapacitást tudunk rendelkezésre bocsátani. Aztán, ami a NISZ irányelv kérdését illeti, ez egy első lépés, ez nem a végcél, hanem magasabb szintre emeli a kiberbiztonság területét, és a tagállamok együttműködését biztosítja, bevonja őket ebbe a tevékenységbe ilyenként célszerű látni. A hálózatos működés segíti, amit említettem korábban, illetve növeli a biztonságot, az érzékeny információk cseréjét szélesebb körben valósítja meg a tagállamok között. És egészen őszintén még nem érkeztünk el ehhez a végcélhoz, de előbb vagy utóbb azt mondhatjuk, hogy nem csak a politikai vezetők vagy a közigazgatási vezetők érdekeltek a kiberbiztonságban, hanem a helyes szintje ennek a biztonsági területnek az, hogy mindenki, aki érintett, felismerje a fontosságát, mert különben mulasztás bűnébe esünk, hogyha elmulasztjuk a segítségnyújtást az áldozatoknak a támadások következményei kártérítési kötelezettséggel járhatnak, tehát megvannak a különböző következmények. És erre is szabályokat kell alkotnunk. Eljön majd az ideje a megfelelő szankcióknak is. Hiszen, hogyha védekezés területén előrelépünk, akkor vállalhatjuk a felelősségünket. Mindjárt be is fejezem E, e, egyetért azzal a megfogalmazott következtetéssel, ami elhangzott. Tehát a NISZ irányelv az egyik eleme az európai szintű bizalomépítésnek, illetve a termékek minősége, a szolgáltatók minőségé, tevékenysége, mindez biztosítható a NISZ irányelv alkalmazásával, illetve a kritikus infrastruktúra védelmével ezzel a területtel kezdtük Franciaországban a tevékenységünket, mert a nagy hálózatok a tagállamokban, illetve a nagy informatikai hálózatok európai szinten első védelmi szintet jelenthetnek. És személy szerint nagyon aggasztónak tartom a kisvállalkozásoknak, a néhány tucat főt foglalkoztató kisvállalkozások biztonsági rendszereinek a, a védelmét ezek kiemelt célpontot jelenthetnek a támadók számára. És komplex védelmi feladatok merülnek fel. Ki kell dolgoznunk azokat a biztonsági megoldásokat, amelyek a kisvállalkozások biztonságát szolgálják, ideértve a számítástechnikai felhő eh, biztonságosságát is az állampolgár hozzá kell, hogy férjen olyan termékekhez, amelyek biztonságosak és megbízhatóak. Köszönöm szépen. Megköszönöm a bevezetőjét, és azt is megköszönöm, hogy válaszolt a kérdésekre. Nagyon nagyra értékeljük, hogy ilyen eszmecserét folytat a képviselőkkel, ahogy már erről említés esett, a képviselőkkel tovább fogjuk folytatni ezt a munkát az európai digitális autonómia biztosítását, a magánélet internetes védelmét, és így tovább, és az biztonsági kérdéseket. Biztos, hogy szervezünk még konferenciákat, és kapcsolatban fogunk maradni önnel, és megköszönöm a képviselőknek is a kiváló kérdéseket, köszönjük, hogy eljött. Most kollégák, most az ötös napi rendi pont következik, ami a harmadik országok illegálisan tartózkodó állampolgárainak visszatéréséhez szükséges európai utazási okmány. Jaj, elnézést, valakinek úgy rendi kérdése van? Intvált asszony, igen, Mielőtt ráugranánk, a, rátérnék a következő napi rendi pontra, ez az eszmecsere talán a vizsgálat nyomak, nyomon része is lehetne. A belgakom ügyet ugye már említettem, nagyon sokat beszéltünk erről, de most, hogy ezt ugye félretették, úgy tűnt, hogy meg sem mokkanunk az ügyben. Kérem, hogy térjünk vissza erre is, és pontosan terítsük ki, hogy mi történt ebben az ügyben. Az a cég, a Foxid, amelyik, amelyik vizsgálta ezt az ügyet, felderített ezt, azt, és akkor hirtelen levették az ügyről, és rájöttünk, hogy most megszűnt mindenfajta vizsgálat, mondván, hogy nem találtak bizonyítékokat. Tehát talán érdekes lenne újra meghívni az előadókat, különösképpen a Foxy előadóit vagy képviselőit, és megkérdezni tőlük, hogy akkor pontosan mi is történt. Rendben van Intvelt asszony, a koordinátorok ülésén fel fogom vetni, ez a mai szakbizottsági ülés után következik, és hát nyilván ez az eszmecsere nem fejeződhetett volna be, anélkül, hogy ön meg ne említse a Begakom ügyet. Meg is köszönöm önnek, hogy ezt megint megtette. A vendégünktől pedig elköszönök. Köszönjük, hogy eljött nyugodtan távozzon, és az ötödik pontra térünk rá, ahogy már említettem, a harmadik országok illegálisan tartózkodó állampolgárainak visszatéréséhez szükséges európai utazási okmány témájában a három oldalú tárgyalások jelenlegi állását fogja Hala Ahó kolléga ismertetni. Köszönöm szépen, elnök úr. Ezt az ügyet egy szakmai és egy politikai háromoldalú tárgyaláson zártuk le. Nagyon fontos, hogy a menekültügyi rendszer biztosítsa, hogy a dokumentumok hatékonyak legyenek és jó minőségűek, és hogy ez a folyamat amelynek keretében az EU a harmadik országokkal együttműködik, szintén hatékony legyen. Remélhetőleg most már egy jobb minőségű úti okmányt hozunk létre a jövőre, amelyet a tagállamok szélesebb körben fognak használni, és amelyet a harmadik országok is szélesebb körben fognak elismerni. Az eredeti javaslathoz képest a következő nagyobb változtatások történtek. A hetes preambulum bekezdésben a parlamentnek sikerült megtartani a visszafogadásra vonatkozó hivatkozást, illetve azt, hogy a, az úti okmány mindenképpen része, részét kell képesse a, képezze a tárgyalásoknak az érintett harmadik országgal, amikor a visszafogadásról van szó. A 22. preambulum bekezdésben megtartotta a parlament a hivatkozást, az alapjogi karta 19-es cikkén keresztül, 19 cikkén keresztül a gyermekjogokra, és hát nyilván a nemzetközi és az Európai Unió jogi kötelezettség vállalásaira is emlékeztetett. Fontos volt a parlamentnek, hogy a visszatérítés, illetve ennek a dokumentumnak a kiállítása az Európai Unió vívmányai az AKI tiszteletben tartásával történjék. Egyszeri utazásra érvényes ez az okmány egészen a harmadik országba való megérkezésig és ez figyelembe veszi azt is, hogy bizonyos nehézségek felmerülhetnek az utazás közben, mielőtt az érintett személy a harmadik országba eljut. Delegált aktusokat alkalmaznak, tehát felhatalmazás alapúakat a jobb minőségi jobb jogszabályalkotás keretében. A célunk az volt, hogy az életbelépés után legkésőbb 24 hónappal egy teljes körű áttekintés legyen, és a visszatérítési, visszatérítési irányelv működését vizsgál, vizsgálja a bizottság. Ennek a dokumentumnak a felülvizsgálata után a bizottság majd ezt beépíti a visszatérítési irányelvbe ezt a dokumentumot, ami az okmányokról szól. Ez a nyolcas cikkben szerepel egyébként. Azt akartuk garantálni, hogy nem várunk éveket arra, hogy elemezni tudjuk ennek az úti okmánynak a hasznát, és hogyha szükséges, akkor változtatásokat eszközöljünk. A végső változatban nincs utalás az EU-s adatbázisokban szereplő adatok tárolására az OTI okmányokkal kapcsolatban. Azonban egy másik eszközben majd a személyes adatok tárolásának kérdéseit tárgyalni fogjuk. A 9-es cikkben azt az szerepel, hogy a rendelet életbe lépése után négy hónappal teljes mértékben ezt alkalmazni kell. A tagállamok ennyi időt kapnak az informatikai rendszereik frissítésére, hogy ezt alkalmazni tudják. A négyes cikk is egyébként, ami a technikai, dokument, ami a technikai aspektusokkal foglalkozik, szintén szól a különböző biztonsági tulajdonságokról és egyéb technikai jellemzőkről. Ahogy már említettem, ez nem valami fajta gyógyír az összes problémára, ez az úti okmány, tehát a visszatérítési problémákat nem lehet vele megoldani, azonban a kirakós játék egyik darabja és a jó irányba megtett lépés. A meglevő eszközeinket frissítve remélhetőleg egy olyan európai menekültügyi rendszer felé mozdulunk el, amely jobban működik, és amely jobban jobb eszközökkel rendelkezik ahhoz, hogy az előttünk álló kihívásokat kezelni tudja. Az egyik ilyen kihívás mostanság az, hogy a visszatérítési ráta megfelelő legyen. Tudjuk, hogy a visszatérítési döntéseknek kevesebb, mint a felét hajtják végre. Szeretnék a holland elnökségnek, a bizottságnak és a többi árnyék előadónak is köszönetet mondani a hatékony munkáért, és nagyon remélem, hogy holnap a szakbizottsági szavazáson mindenki támogatni tudja ezt az eredményt. Köszönöm, elnök úr. Elnök, az árnyék előadók kérnek-e szót? Nem. Amennyiben nem, akkor bejelentem, hogy holnap a Libe szakbizottság ülésén holnap szavazunk, a szeptemberi plenárison pedig a parlamenti szavazásra kerül sor. Köszönöm szépen, most pedig következik a hatos pontunk az alapjogi ügynökség által tartott prezentáció. Bécsben most június 23. 23 áig zajlott az alapjogi ügynökség szervezésében az alapjogi fórum, amely alapjogi kihívásokkal foglalkozott, véleményformálók, politikai, jogalkotók és civil szervezetek részvételével, és itt van velünk Joanna Gudi, aki az alapjogi ügynökség igazságügyi osztályának képviseletében a fórum következtetéseiről fog szólni néhány szót. Köszönöm szépen, hölgyeim és uraim! Szeretnék köszönetet mondani az Állampolgári Jogi szak, szakbizottságnak, hogy meghívott engem ide az Európai Unió alapjogi ügynökségétől, hogy beszámolhassak arról a konferenciáról, ami ez ideig a legnagyobb volumenű konferencia volt, amit mi szerveztünk, ez az alapjogi fórum volt. Ha jól számoltam, akkor tíz európai parlamenti képviselő is részt vett ezen a fórumon, és közülük sokan itt vannak. Szeretnénk meleg szívvel köszönetet mondani ezért a részvételért, mert önök is hozzájárultak a sikeréhez. Európa, az értékek Európája a mai világban, ez volt a címe a fórumnak, és Michael O'Flaherty azt mondta, hogy most válsághelyzetben beszélünk az alapjogokról. 700 résztvevővel zajlott, résztvevővel zajlott ez a fórum. Az Európai Unión belülről és kívülről is érkeztek ezek a látogatók. Timmermans alelnök úr nyitotta meg ezt a konferenciát. Írország, Lengyelország, Szlovákia miniszterelnöke is eljött, más tagállamokból is eljöttek magas szintű tisztviselők, és ez mutatja, hogy milyen érdeklődés mutatkozik, és milyen komolyan veszik ezt a tagállamok. Az Európai Bizottságtól is többen eljöttek, több igazgató, az Európa Tanács és az Amerikai Egyesült Államok is képviseltette magát, és ahogy említettem, az Európai Parlamenti képviselők is. De talán a legfontosabb az, hogy a civil társadalom képviselői is jelen voltak, az akadémia, a művészetek, a vállalkozói szféra és a civil szervezetek mind-mind jelen voltak. Három fő téma köré szerveztük ezt a fórumot. Nem a hagyományos megoldást választottuk, mint korábban, hogy egy téma köré szerveztünk mindent, hanem idén hármat választottunk. Először is a menekültek védelme volt az első. Nyilvánvaló, hogy ezzel foglalkoznunk kellett, mert ez az egyik legsúlyosabb alapjogi válság, amelyel az Európai Unió szembenéz. A második téma pedig az inklúzió volt, elgondolkodtunk azon, hogy milyen különböző társadalmak alkotják az Európai Uniót, és hogy mindenkinek szüksége van arra, hogy a jogait biztosítsák. A harmadik téma pedig a digitális kor volt, amelyben új eszközök merülnek fel, és befolyásolják az életünk valamennyi aspektusát. Ezek lehetőségeket is biztosítanak, de fenyegetést is jelentenek az alapjogok szempontjából, ahogy hallottuk az, is ezt az előző hozzászólótól. A panelek keretén belül nagyon izgalmas és élénk eszmecserét folytattunk. 28 párhuzamos munkacsoport dolgozott, és a konferencia legfontosabb következtetése az elnök közleménye, egy vékony dokumentum, de nagyon átfogó. Itt találhatják majd, ahogy kimennek a teremből az ajtó mellett. Most ebből kiemelnék egy-két dolgot. A fórum elnöke az alapjogi ügynökség elnöke, ahogy mondta Michael O'Flaherty. De az elnöki közlemény az nem az ő személyes közleménye egyedül, hanem megpróbáltuk a munkacsoportok véleményét egy kicsit szintetizálni. Ez nem egy tárgyalt és elfogadott szöveg, ezt szeretném hangsúlyozni, tehát senkire nem jelent semmifajta kötelező, kötelezettséget, viszont kiemeli a legfontosabb gondolatokat, amelyeket a résztvevők fontosnak tartottak, és azokat a területeket, ahol a résztvevők szerint cselekvésre van szükség. Megpróbáltuk tehát ezt úgy leszűkíteni, hogy a felelősökre koncentráljunk, a tagállamokra, az EU-s intézményekre, az üzleti világra és a civil társadalomra, ahol a cselekvésre a leginkább szükség van, hogyha az alapjogokat a válsághelyzetben vizsgáljuk. Tehát a cselekvésre vonatkozó javaslatokat tükrözi ez az elnöki közlemény. Az első téma a menekültek védelme témájában azt tapasztaltuk, hogy nagyon fontos az, hogy emberi jogi normákat használjunk fel, ezek irányítsák az Európai Unió menekült politikáját. Mit jelent ez a gyakorlatban? A résztvevők gyakorlati intézkedéseket várnak a tagállamoktól és az EU-s intézményektől. Például azt, hogy minden erőfeszítést tegyenek meg, használjanak fel minden intézkedést annak érdekében, hogy ne kelljen megfosztani a menedékkérőket a szabadságuktól. Többen említették a kiszolgáltatott csoportok védelmét, például a kísérő nélkül érkezett kiskorúak védelmét, hogy őket mentesítsük a túlzó bürokratikus folyamatoktól. A menekültválság nagy nyomást gyakorol a helyi közösségekre, ez is felmerült a fórumon, és volt egy javaslat, amely szerint a tagállamok intézkedéseket tudnának hozni annak érdekében, hogy kompenzálják azokat a helyi közösségeket, ahol a migráció a negatív hatását érezteti. Itt a szociális és gazdasági jogokra gondolunk, például vannak olyan helyek, ahol a turizmus összeomlott minden egyes euró, amit a menekültekre költenek, járhatna egy plusz euróval, amit a helyi infrastruktúrára fordíthatnának ezek a közösségek. Itt tehát a helyi vállalkozókkal és a helyi civil társadalommal kell együttműködni. Az EU-hoz való, EU-ba való bejutás, illetve az újonnan érkezettek védelme egy újabb téma. Nagyon sokan, akik válsághelyzetből jönnek, súlyos traumától szenvednek, ezért az Európai Unióban szükség van arra, hogy az egészségügyi szolgálatok, a civil szervezetek internetes eszközöket dolgozzanak ki, ahol pszichológiai segítségnyújtást, tanácsadást biztosítanak. Ez viszonylag olcsón megoldható. És tulajdonképpen a menekültekkel szembeni felelősség eltekintetben fontos témája volt a fórumnak. A gyermekek védelme is nagyon fontos téma volt, és itt sokan cselekvést várnak Elhangzott, hogy a gyermekvédelmi rendszerek mindenképpen a, a gyermek érdekét kell, hogy figyelembe vegyék, és például a gyermekek azonosítása, illetve regisztrációja javítható, mindenfajta képzési eszköz föl kellene használni, és itt az Európai Unió intézményei, illetve a tagállamok gondoskodhatnának arról, hogy a gyermekek jogairól és védelméről az állami, illetve civil társadalmi szereplők megfelelő tájékoztatást kapjanak. Ez volt tehát az első téma, és most rátérek a másodikra, ami az inklúzió volt. Nagyon sokakat aggasztott ezen a fórumon az, hogy hogyan lehet egyenlő esélyeket biztosítani mindenkinek. Elhangzott ez úgy, hogy el kell ismerni a szociális és politikai környezetet, szélsőséges, rasszista, idegengyűlölő, témák jelennek meg. Az ilyen mozgalmak kihasználják a munkanélküliséget, az emberek biztonság iránti vágyát, és így tovább. Mit lehet tenni? Az első javaslat az volt, hogy az esélyegyelőségi testületeket erősítsék meg, és hogy a diszkriminációs ügyeket vizsgálják ki, eh, hogy a diszkriminációval szemben elég erős legyen a fellépés. A hivatkozás történt a fogyatékkal élő személyek jogairól szóló ENSZ egyezményre, amely egyébként az EU jogrendjének most már teljesen része. Elhangzott az is, hogy az EU-s intézményeknek követni kellene azon tagállamok példáját, amelyek valóban megfelelő erőforrásokat biztosítottak ahhoz, hogy a fogyatékkal élő személyek is megfelelő módon tudjanak élni. Az oktatás témája egy újabb fontos téma volt, ami felmerült a fórumon. Nyilván így lehet felelős állampolgárokat lehetni, felelős állampolgárokat nevelni, akik aztán a diszkriminációt elkerülik. Felmerült az, mint javaslat, hogy emberi, jogi, emberi jogokkal kapcsolatos képzést a fontos ágazatokban, szolgáltatóknál be lehetne vezetni, és az információs társadalom is felmerült. A munkajogok kérdése szintén említésre került, minden dolgozó jogait meg kell védeni, és a foglalkoztatási rátát érdemes növelni. Elhangzott, hogy a tagállamok az üzleti és a civil szférával együttműködve hatékonyan tudnának fellépni a, például a kizsákmányolás ellen. Végül pedig a harmadik fő téma, ami a digitális kor volt, következett. Tehát az a lényeg, hogy az alap megért, mindenki megértse, hogy az alapjogok online és offline ugyanúgy érvényesek, és hogy az alapjogok esetében nem csak lehetőségeket látunk, hanem fenyegetettséget is. Az EU agenda segítheti azoknak a beilleszkedését, akik a társadalom perifériájára szorulnak, illetve ez a veszély fenyegeti őket azáltal, hogy a jogaikat elérhetővé tesszük számokra. Például a jogorvoslati mechanizmusok elérhetővé tételével lehetne ezt elérni, mondjuk telefonos alkalmazásokkal, így még a vidéken élők is elérhetőek lennének. Ugyanakkor az új technológiát visszaélésre is fel lehet használni, akár online módon, az online gyűlöletbeszéd könnyebben megjelenik például a szociális médiákban, és ha ez a felügyeletek, illetve az internetes szektor figyelmét nem kelti fel, és ők nem küzdenek ellene, akkor gondot okoz. Az új adatvédelmi reform csomagban szerepelnek az online jogok is, és ezt észben tartva a fórum résztvevői további, praktik, további gyakorlati javaslatokat tettek, ebből néhány példát fogok mondani. Először is a személyes adatok felhasználása új alkalmazásokban, mondjuk elektronikus egészségügyi alkalmazásokban azt igényli, hogy nagyon komoly biztonsági klauzulák működjenek, sajnos az adattárolás és feldolgozás egyre inkább kiszervezésre kerül. Aztán az oktatási intézmények, ahol az emberek emberi jogokat és általános jogot tanulnak, ez talán összekombinálható lenne internetes szaktudással, és akkor így ezek az emberek nagyon hasznos tudásra tennének szert a jövőre nézve a közlekedési lámpához hasonló figyelmeztetési rendszert lehetne használni az információtechnológiában is. Az ágazat képviselői a felügyeleti testületekkel együttműködhetnének. Ebben a rendszerben a piros szín azt jelezné, hogy bármifajta online tranzakció, ahol személyes adatoknak az átadásáról van szó, veszélyes, és erről a felhasználót tájékoztatják, hogy visszaélésre kerülhet sor az adataival. Mindez a sor javaslat csak néhány abból, amennyi megszületett a fórumon, néhány gyakorlati módszer arra, hogy az emberi jogi kihívásoknak megfeleljünk. Ahogy mondtam, a 28 munkacsoport ülésének a, ülés munkájának az eredményét nem sokára föl fogjuk tenni az internetre. Az elnök közleménye tulajdonképpen a különböző szereplőkre, illetve a felelős szereplőkre koncentrált, és arra, hogy mit tehetnek ezek a személyek a három fő téma területen azért az is elhangzott, hogy az alapjogi ügynökség mit eh, tegyen a 36. oldalig, és a 36. oldaltól eh, az elnöki közleményben az szerepel, hogy mi az, amit az alapjogi ügynökség meg fog tenni. Szólunk arról is, hogy milyen a kapcsolat a különböző szektorok és képviselői között, például tagállami hatóságok, EU-s intézmények, civil társadalom, nemzetközi szervezetek, az üzleti világ, illetve az akadémia, mert ők mind-mind képviseltették magukat a fórumon, látható volt, hogy ezek a partnerek, ha együttműködnek, akkor valóban el tudják azt érni, hogy mindenki élhet az alapjogaival. Tehát ez lehetséges a mainstream ismétli, még megoldható a különböző szereplők segítségével. Úgyhogy mindig ebben az irányban is nézegetnünk kellene, nem csak a hagyományos menetet és a hagyományos utat követni. Négy fő téma szerepel egyébként, ami a konferencia végén felmerült, ez az elnöki közlemény végén, tehát négy fő téma merült fel, ezeket még nagyon gyorsan felsorolom. Az első az, hogy az alapjogok mindenkire vonatkoznak, valóban mindenkire. Nagyon helyes, hogy mi a konkrét társadalmi csoportokra összpontosítunk, akik kiszolgáltatottak, azért azt ki kell emelni, hogy az alapjogok mindenkire vonatkoznak. Aztán egy hivatkozás a digitális korra, nyilván most nagyon világos, hogy nem csak lehetőségek, hanem fenyegetés is jelen van az inklúzió mindenkire vonatkozik, fiatalokra, öregekre, teljesen mindegy, hogy ki eh, milyen háttérrel bír, az alapjogokkal mindenki élhet. A következő az oktatás és képzés, az alapjogokról, az alapjogokkal kapcsolatos tájékoztatás elengedhetetlen minden szinten. Az általános iskolától az egyetemig, a magánszférában, az állami szférában, ez mind-mind nagyon fontos, hogy képzést kapjanak az érintettek. Nem lehet mindent az iskolára bízni, és másfajta nyelven kell fogalmazni, hogy az érintett szereplők tájékozódhassanak. A harmadik, az az utolsó előtti általános pontom, az intézményi elszámoltathatóság, ez is felmerült hogyha valamely intézmény nem tudja az emberi jogi és alapjogi kötelezettségeit teljesíteni, amelyeket pedig kellene, akkor az ilyen ügyeket ki kell vizsgálni. Végül pedig az utolsó fő téma, amely állandóan felmerült, az egy olyan mondat, amely gyakran a fogyatékosokkal kapcsolatban hangzik el, semmi nem lehet, semmilyen döntés nem születhet rólunk nélkülünk, és ez nem csak a fogyatékkal élőkre vonatkozik, hanem mindenkire. Mit jelent konkrétan ez a mondat? Azt, hogy folyamatosan konzultálunk az érintettekkel, és velük dolgozunk együtt, mielőtt bármifajta jogszabályt elfogadnánk, és azt életbe léptetnénk. Végül tehát az alapjogi ügynökség a száz gyakorlati javaslatra fog hivatkozni, amely szerepel az elnöki közleményben, közleményben, tehát a saját munkánkat azt erre fogjuk építeni, és nagyon reméljük, hogy önök, a Libe szakbizottság is fel tudja használni majd ezt a munkájában, és szeretnénk együttműködni továbbra is önökkel, hogy a következő fórum is ilyen sikeres legyen, mint a mostani. Köszönöm. Köszönöm szépen. Mindannyian megkaptuk ezt a kis könyvecskét, és néhányan közülünk részt is vettünk ezen az eseményen 16.45-ig kell várnunk, amíg a biztos asszony a következő napi rendi pont kapcsán ide érkezik, és miután van még negyed óránk, szeretném addig is tisztázni, hogy ki kíván majd hozzászólni a vitában. Kérem, hogy jelezzék most, aki részt kíván venni a vitában. Más nem? és mindenkit arra kérnék, hogy röviden kérdezzen, hogy legyen még időnk a válaszadásra is. Megvan mindenki? Kérem, hogy akkor röviden válaszoljon. Boni úr, köszönöm szépen. Én részt vettem a fórumon, azon a napon, ami a digitális korral foglalkozott, és nagyon szépen köszönöm a szervezést, nagyon jól strukturált vita zajlott, nagyon eredményes volt, és lehetőségünk volt számos civil szervezeti képviselővel is találkozni. Most röviden néhány dolgot szeretnék csak felvetni. Először is az alapvető jogok offline és online egyaránt kell, hogy érvényesüljenek. Másodszorban az is elhangzott, hogy a GDPR megvalósítása során minden intézménynek minden szinten együtt kell működnie az összes érdekelt féllel. Harmadsorban pedig elhangzott egy javaslat, hogy egyfajta jog nyilatkozatot vagy testamentumot is fogadjunk el nemzeti szinten. És azt is hangsúlyosan elhangzott, hogy nemzeti szinten az üzleti köröknek és az összes érdekelt félnek szorosan együtt kell működnie a nemzeti emberi jogi szervezetekkel. Nagyon fontos világosan látni, hogy ez a javaslat is összefüggött az említett közlekedési lámpa figyelmeztető rendszerrel az új technológia kapcsán. A konferencián is elhangzott ez, hogy az informatikai cégeknek és a szabályozóknak itt együtt kell működnie. A vita során erre talán ismét majd vissza lehetne térni erre a témára, és köszönöm még egyszer a konferencián. Loresztánz asszony. Köszönöm szépen. Én is szeretném megerősíteni, amit Boni úr említett, mi ugyanabban a munkacsoportban dolgoztunk a digitális korral kapcsolatosan, és az ilyen események, rendezvények nagyon gyakran túlságosan ritualisztikussá válnak, formálissá, és éppen ezért nagyon pozitívan meglepett, hogy milyen légkör uralkodott a fórum munkája kapcsán. Nagyon komoly és lényegi részvételt tapasztaltam. Mindenki nyíltan vitatta meg a különböző témákat. Számunkra az egyik legfontosabb téma, és ez többször is elhangzott, az oktatás kérdése volt. Az oktatást a digitális korral kapcsolatosan nagyon komolyan kell venni, és ez összefügg az informatikusokkal, illetve az emberi jogokkal egyaránt. Ha a technológia fejlesztői nem ismerik eh, az eh, alapelveket, eh, akkor gyakorlatilag csak pusztába kiáltott szó minden, amit elmondunk. Nagyon komoly vita folyt, ezen kívül az inkluzió, a befogadás témakörében is. Az emberi jogokat gyakran sokan csak egy természetes adottságnak tekintik. Itt elhangzott az ifjúság kérdése, az előregedő társadalom, és ennek kapcsán nagyon fontosnak kell vennünk a szociális befogadást, illetve annak minőségét. Ez épp úgy érinti a fogyatékkal élőket is, Úgyhogy azt hiszem nagyon jó volt a vita, és remélem, hogy ez majd tovább folytatódik. És nagyon fontos volt a kreativitás, hogy új fórumokat teremtsünk a további viták számára. Gomez asszony. Sajnos én nem tudtam részt venni a fórumon, remélem a következő alkalommal úgy eh, szervezik majd ezt meg, hogy minél több képviselő részt tudjon venni. Minden esetre én nagyon fontosnak tartom eh, azt a következtetést, eh, ami a menekültek védelméről szól, illetve az ezzel kapcsolatos teendőkről. Ugyanis ez az a terület, ami leginkább ellenmondásos az EU értékeit tekintve gyakorlatilag a saját hitelünk forog kockán, amikor arról van szó, hogy hogyan bánunk a menekültekkel. Itt lépnünk kell, és kutatást kell végeznünk, azzal kapcsolatosan, hogy a tagállamok, illetve az EU-s intézmények mennyiben segítik önöket az emberi jogi problémákban. És itt most nem csak a hotspotokra gondolok, hanem a táborokra, konkrétan Görögországban. illetve azokon a területeken, ahol a kiskorúakat különösen súlyos visszaélések érik. Gondolunk itt például a kísérlet nélkül utazó gyermekekre. A gyermekek és nők esetében nagyon gyakran megtagadják az újraegyesítés jogát, úgyhogy e tekintetben minden tagállamnak együtt kell működnie. Végezetül pedig, ami a digitális szakadékot illeti, ez meglehetősen visszás szempontokat vet fel, amikor a menekülteknek azt mondják, hogy Skype-on kell kommunikálniuk, de egész egyszerűen nem tudnak hozzáférni a Skype-hoz, miközben ezt propagálják az EU intézmények, vagy, vagy ügynökségek és tagállami hatóságok. Tehát konkrétan ön mit kíván tenni annak érdekében, hogy a valóságban is megvalósuljon az, amit itt a menekültek védelméről az anyag tartalmaz, és én, én arra szorgalmazom, hogy lépjenek. 45 a határidő, úgyhogy kérem röviden Köszönöm szépen. Én is az előadást és a bevezetést. Nagyon fontos, hogy a parlament egy ilyen rendezvényen részt tudjon venni, ez számunkra nagyon hasznos volt. Én most nem akarom itt a dicsére, dicsérő szavakat szaporítani, de a mi frakciónk részéről is szeretném közvetíteni ezeket az ilyen irányú szavakat. Ami a szociális befogadást illeti, itt a romák kérdése is felmerült. Az anyagban az szerepel, hogy indikátorokat és monitoring eszközöket dolgoznak ki, majd a romák esetében igény esetén. Ez szerintem ez egy igen sürgős feladat kellene, hogy legyen, és a mi frakciónk is ezt kérné. A Roma stratégia további megvalósítását a vita központjába kellene állítani, ami az alapjogokat illeti. Ezeket tiszteletben kell tartani ezen kérdés kapcsán is. Tehát pontos tudnunk, hogy, tudnunk, hogy mit kell tennünk, mit lehet tennünk ezen a területen. Ezen kívül a menekült problémát is alaposabban körül kéne járni. Itt még további teendőkre van szükség. Köszönöm szépen, Gyurik úr. Köszönöm szépen. Szeretnék röviden eh, rákérdezni néhány eh, gyakorlati, praktikus szempontra. Nagyon fontosan, fontos, hogy eh, említette, hogy több tízezer gyermek tűnt el Európában migráns családok gyermekei. Az első kérdés a fórumra vonatkozott, a második kérdés az ügynökség tevékenységére. Önök kértek-e információt például az Európoltól, vagy a tagállamok rendészeti szerveitől? Milyen információkat tudunk összeszedni, begyűjteni az ilyen gyermekekről, hogy a közvélemény számára, a közvélemény is távol, tájékoztatni tudjuk? Post kolléga. Ernst i det hon sa vad det gäller romer. Och vill också uttrycka att... Eh, Cornelia Ernst, eh, tehát én is támogatom eh, az elmondottak kapcsán. Az szocialista frakció számára is egy nagyon fontos prioritást élvez a roma kérdés. A jelentése rátérve, nem is tudom, hol szerepel ez a szövegben. Most éppen nem találom, de akkor átérnék a második kérdésemre. Az idegen gyűlöletet is említette. A kérdésem az, hogy önök hogyan kívánják a munkát folytatni a kampányok, a felvilágosítás kapcsán, ugyanis ez az egyik legveszélyesebb dolog, amivel szemben fel kell lépnünk. Még egy kérdésem lenne, Az önök szervezete, intézménye, és mi itt a LIBE szakbizottságban nagyon fontos, hogy szoros kapcsolatban álljunk egymással, és hogy önöktől is bizonyos inputokat kapjunk. Na most időközben megtaláltam az ötös és a hatos oldalon, az szerepel, hogy a szolidaritás és a felelősség elve alapján. Ez úgy tűnik számomra, hogy az emberi jogok a szolidaritásra és az önkéntesekre kell, hogy épp épüljön. Ez szerintem így nem helyes, ugyanis, hogyha megnézzük az idegen gyűlöletet, a rasszizmus egyes tagállamokban, akkor ez megkérdőjelezhető. Rátérve a gyermekek kérdésére, a családi élethez való jog, vagy a családban való éléshez jog, ez mindenféleképpen sérül és tudom, hogy a Svédországban és más családokban, országokban a családok egyesítésére nincs mód. Sajnos nincs több, több időnk a kérdésekre, úgyhogy itt nagyon fontos és részletes kérdések hangzottak el, éppen ezért én azt javasolnám, hiszen itt részletesen jegyzetelt az előadásában is néhány részletre kitért, lehet, hogy egyes képviselők nem voltak jelen, de hogyha esetleg azt kérhetném, hogy a kérdésekre írásban válaszoljon, és most csak röviden összefoglalva zárná le a vitát, hiszen a biztos asszony kint vár. Köszönöm szépen én is a dicsérő szavakat, illetve a nagyon tartalmas kérdéseket is. Biztosíthatok mindenkit arról, hogy az emberi jogi e, ügynökség a mandátuma számos kérdésre kiterjed. A roma kérdés a kilenc e, fő tevékenységi területünk egyik legfontosabbika. Ami pedig a menekültek védelmét illeti, az FRA szorosan együttműködik a határ szakaszokon e tekintetben, és ami kilenc európai tagállamban a menekült kérdést illeti Svédországig bezárólag egy, eh, erre vonatkozóan a jelentés eh, konkrét eh, részleteket tartalmaz. Több felvetés elhangzott a digitális szakadékra vonatkozóan, ezt mi majd írásban meg fogjuk válaszolni, mint ahogy az elnök most kérte. Én tudom, hogy most már kezd kifogyni az időm, de még egyszer köszönöm a tanácsokat, a további teendőinket illetően is, és itt feljegyeztem minden kérdező nevét, úgyhogy írásban válaszolunk. Elnök úr, úgy ugyanezt megismétlik. Elnézést, kedves kollégák, hogy itt rövidre kellett zárnom a vitát. Köszönöm a részvételt, de mindenkit szerettünk volna meghallgatni, aki jelezte ezen szándékát. Köszönöm Kudi asszony még egyszer az előadását. És akkor most a hatos, elnézést, a hetes napirendi pont következik. Az EU-USA adatvédelmi pajzs kapcsolatosan, és azon belül is, ami a nemek közötti esélyegyenlőség kérdését illeti. Amint megérkezik a biztos asszony, megkezdjük a bevezetőt. Egy végrehajtási rendelet tervezetet dolgozott ki a bizottság a a parlamentet erről értesítette a bizottság a felülvizsgálati jogával élve, és a biztos asszony most fogja tájékoztatni a szakbizottságunkat erről a témáról. A koordinátorok rögtön a szakbizottsági ülés után tartják meg az ülésüket, úgyhogy a biztos asszony által elmondottakra is majd visszatérünk ebben a körben illetve a szakbizottság egyéb kérdéseire. Úgyhogy egy pillanatra most megállunk, megvárjuk a biztosasszony, illetve a többi kolléga érkezését. If you want to take this time, just indicate if you'd like to speak. Időközben kérem, hogy jelezze mindenki, aki hozzá kíván majd szólni a vitában. Akkor most esetleg összeállítanánk a teljes hozzászólási listát, azt lezárjuk, Úgyhogy ezt a kis szünetet használjuk fel erre. Jelezzék kérem egyértelműen ezen szándékukat. Kedves kollégák, 45 percünk van erre a témára, tehát úgy kalibrálják, kérem, az észrevételeket, illetve a kérdéseket, hogy választ is lehessen rájuk adni. Nem is olyan hosszú idő, háromnegyed óra, ahogy tudjuk itt a szakbizottságban. Biztos asszony közben felkészült, úgyhogy átadom a szót. Tisztelt elnök úr, tisztelt Libe bizottsági tagok, hölgyeim és uraim, hálás vagyok a lehetőségért, hogy ismét eszmecserén vehetek részt önökkel az EU-sa adatvédelmi pajzs témájában. Ez egy új transatlanti személyi adatok kereskedelmi célú átadását szabályozó eh, keret, ami más is, és sokkal hatékonyabb keret, mint a tavaly ősszel megsemmisített előző rendszer. A, biztos, a bizottság meggyőződése szerint magasabb szintű védelmet garantál. És múlt pénteken az érintettek egyhangúan egyetértettek velem. Lankadatlanul dolgoztunk az utóbbi időben a 13 ajánlásunk, 2013 novemberi ajánlásunk mentén, és a Schrems bírósági határozat fényében is ezen a területen. A megfelelő kritériumokat és előírásokat figyelembe véve igyekeztünk továbbfejleszteni a megsemmisített előző rendszert. Úgyhogy május 5-én, még a parlament állásfoglalásának az elfogadása előtt itt voltam, meghallgattam az önök észrevételeit, és a többi érintett eh, véleményét is figyelembe véve folytatta az Európai Bizottság a munkát. A 29-es munkacsoport hozzá eh, szólásai, illetve észrevételei alapján tovább tudtuk fejleszteni az adatvédelmi pajzsot. Mit értünk el? Először is a csoportos adatgyűjtés kiemelt jelentőséggel bír, mint kérdéskör, és ez egy központi terület volt az Egyesült Államokkal folytatott egyeztetéseinkben, ahol további eredményeket értünk el, illetve kötelezettségvállalásokat kaptunk az USA-tól a megfelelő garanciák biztosítására. Kivételes jelleggel lehet csak tömeges adatgyűjtést folytatni, akkor, amikor konkrét gyanúsított nem azonosítható be. Másodszorban különböző szűrőket kell alkalmazni a nemzeti hírszerzési igényeknek megfelelő adatok minimális körének a biztosítása érdekében. Tehát a hírközlési adatoknak egy töredékét érintheti ez csak az interneten található adatok közül. Ennek alapján a bizottság arra jutott, hogy a személyi adatok átadásának a köre az EU-USA viszonylatban a szükséges és arányos körben tartható. Ennek fényében értékelhetjük azt, hogy mi a megfelelő adatvédelmi szint, illetve az Európai Bíróság határozatának megfelelő szint. Ennyit a csoportos adatgyűjtésről. Aztán az ombudsman témakör kapcsán szeretném elmondani, hogy további kötelezettségvállalásokat kaptunk az Európai Parlament és mások által felvetett agályok kezelése értelmében. És a washingtoni külügyminisztériummal folytatott egyeztetések szintén előrevitték a párbeszédünket. Köszönöm szépen a résztvevőknek. Mit értünk el? További biztosítékokat kaptunk a funkcionális függetlenség eh, értelmében az ombudsman hivatala független a hírszerzéstől, szabadon végezheti az ombudsman a munkáját, és olyan módon, ami nem veszélyezteti az objektivitást. Másodszorban a független Egyesült Államok beli vizsgáló szervezetekkel és felügyeleti hatóságokkal, munkacsoportokkal együttműködik az ombudsman, ennek érdekében pedig a munkája ellátásához szükséges információkat megkapja, valamint a különböző panaszok kivizsgálását lehetővé tevő adatokhoz hozzájut. A nemzetbiztonsági területen a vizsgálati jogkörök korlátozottak, nem csak az USA-ban, hanem a tagállamainkban is. Ezért is sürgettük, hogy egy független jogorvoslati lehetőség segítségével tudjuk rendezni a panaszokat a nemzetbiztonsági adatok hozzáférése terén. Ez minden típusú adatot és minden EU-USA kereskedelmi adatforgalom is kiterjed, többek között a szokványos szerződéses rendelkezések információja és ebbe a körbe tartozik. Az ombudsman jelentős újítást jelent az adatsere kapcsolatunkban, mert lehetővé teszi, hogy az egyéni panaszokat, reklamációkat nemzetközi szinten ki tudjuk vizsgálni. Tehát kérem, hogy ne mellőzzék az ombudsman javaslatot, ha várjuk ki előbb, hogy milyen eredményekkel jár, illetve vegyük figyelembe, hogy milyen lehetőségeket biztosít. Mert így biztosíthatjuk azt, hogy a gyakorlatban érvényesülhetnek a jogok az adatvédelemben. Aztán az adatmegőrzés terén az adattárolás az USA számára azt jelenti, hogy kötelesek törölni a szolgáltatók az adatokat az adatokat akkor, amikor már nincsen szükségük feldolgozási szempontból rájuk. Az adatvédelmet ez szolgálja majd, ez segíti a jövőben. Aztán az adatoknak a továbbítása terén is megfelelő rendelkezésekkel gondoskodunk arról, hogy a pajzs ne legyen megkerülhető. Tehát legyen szó európai vagy Egyesült Államok beli adatokról, magánszemélyek vagy vállalkozások adatairól a megfelelőségre vonatkozó egyeztetéseink az egyéni adatvédelmet hatékonyabban tárgyalták, és egyértelművé tettük, hogy itt alternatívákról van szó, tehát a magánszemélyek nem kötelesek a jogorvoslat valamennyi lehetőségét sorrendiségben igénybe venni. Több mint 90%-a a hagyományos adatvédelmi panaszoknak, mert jogorvoslati kérelmeknek, illetve törlési kérelmeknek közvetlen kapcsolattartás keretében kezelt kérdéskör, és ezt szeretnénk még könnyebbé tenni, még hatékonyabbá tenni, a jogalkalmazók az Atlanti-óceán mindkét oldalán hatékonyan kell, hogy gondoskodjanak, tehát az adatvédelmi hatóság, illetve a szövetségi kereskedelmi kamara, valamint kereskedelmi hatóság az Egyesült Államok oldalán a letéteményese ennek. Az Európai Bizottság leszögezte a az adatok érintettjének a jogait a pajzs működése keretében. Továbbá az érintettek kötelesek tájékoztatni a PAS működését érintő kérdésekről az Európai Bizottságot. Az éves közös felülvizsgálat is ezt célozza, amikor közösen értékeljük az Egyesült Államokkal ennek a keretnek a működését. És a közös felülvizsgálat, ahogy nyilván emlékeznek rá, a nemzetbiztonságtól kezdve a jogorvoslatig, az ombudsmanon át sok mindenre kitér megfelelő szervezetek, hatóságok kell, hogy részt vegyenek ebben, nem csak az amerikai oldalon, hanem az európai oldalon is. Például az adatvédelmi hatóságaink a megfelelő hatóság. Az Európai Parlament, illetve a tanács szempontjait figyelembe vettük az a javaslatunk kidolgozása során, és az Európai Parlament szélesebb körű részvételét is üdvözlendőnek tartom különösen, hogyha az adatvédelmi pajzs közös felülvizsgálatában szeretnének részt venni. Az adatvédelmi pajzs, illetve az adatvédelmi biztonságos kikötő korábbi rendszere közötti fő különbség, hogy a rendszeres felügyelet ezúttal biztosítható, és én gondoskodni fogok róla, hogy a transatlanti viszonylat mind a két oldalán megtörténjen ez. Továbbá bízhatnak abban, hogy a felfüggesztés lehetőségével is élünk, amennyiben jogsértésre derül fény, illetve arra, hogy az Egyesült Államok kormánya nem felel meg a vállalt kötelezettségeknek. A megfelelőségi határozatunknak így akarunk a gyakorlatban érvényt szerezni, nehogy ott porosodjon majd elzárva egy fiókban. A harmadik országok kötelesek megfelelő módon védeni az adatainkat, a személyi adatok védelméről megfelelően kötelesek gondoskodni, hogy teljes körülvédelmet teremtsünk, hát nem csak uniós szinten, hanem az unión kívül is. És ez egy nagyon komoly kötelezettség. A megfelelőségi határozatunk azt is világosá teszi, hogy az adatvédelmi pajzs működését az általános adatvédelmi eh, rendelet hatályba lépését követően fogjuk elvégezni. Összefoglalva, a felülvizsgált EU-s adatvédelmi pajzs szigorúbb szabályokat vezet be arra vonatkozóan, hogy a személyes adatokat hogyan lehet feldolgozni és hogyan kell kezelni. Továbbá proaktív amerikai felügyeletről rendelkezünk, és számos jogorvoslati lehetőséget biztosítunk ideértve a nemzetbiztonsági adatgyűjtések területét is. Negyed sorban, ami pedig a korlátozásokat és a garanciákat illeti a személyes adatok felhasználása terén nemzeti, nemzetbiztonsági, illetve uh, rendészeti célokból ezen a területen is aktív felügyeletet gyakorolunk, illetve az EU oldalán biztosítjuk a jogok érvényesülését. Az adatvédelmi pajzsot tovább erősítettük, részben az Európai Parlament, részben a 29-es cikk munkacsoport ajánlásai alapján. És most már a tagállamok is teljes mértékben támogatják ezt a javaslatot. Értékelésünk alapján az EU-s adatvédelmi pajzs megfelelő védelmet biztosít Remélem, hogy az adatvédelmi pas dokumentumait átolvasva önök is egyetértenek ezzel. Azt gondolom, hogy ideje meghozni a döntést, a határozatot, és aztán a gyakorlatban kell kipróbálnunk az adatvédelmi pajzsot. Nagyon fontos, hogy ez a pajzs védje az európai gazdaságot, a vállalkozásainkat, különösen a kis és középvállalkozásainkat, valamint a fogyasztóinkat is. Ennek érdekében pedig az adat forgalmat felügyelnünk kell az Egyesült Államokkal folytatott adatcserében. És több mint 8 hónapja megszűnt a biztonságos adatvédelmi kikötő megoldás, és ezért is fontos, hogy egy megbízható, működőképes megoldást léptessünk életbe az európai magánszemélyek és vállalkozások adatainak a védelme érdekében. Az utóbbi években közösen dolgoztunk ezen a területen, az Unió és az USA közötti egyeztetésekben. Szeretném megköszönni a részvételüket ebben a munkában, és eh, köszönöm a jövőre nézve és a támogatásokat. Elnök, köszönöm szépen. Most pedig nézzük a jelentkezések sorrendjében a hozzászólásokat, és hálás lennék, hogyha két percre szorítkoznának. Szipl asszony elsőként. Köszönöm szépen. Én megértem, hogy a bizottság ezt mind napirendre akarja tűzni, mielőtt az USA lép, és én nem vitatom, hogy volt néhány finomítás, különösen a tömeges adatgyűjtés kapcsán, illetve az ombuds asszony függetlensége kapcsán. Nem tudom azonban, hogy ez elegendő-e, vagy ha az az egész megint a bíróság elé kerül, ugyanaz arra a sorsra jut, mint a Safe Harbor. Három kérdésre szeretnék összpontosítani. Elsőként a 29-es munkacsoport áprilisban már több kritikát is megfogalmazott a kereskedelmi szempontokat, gazdasági szempontokat illetően. Én úgy látom, hogy itt semmi nem változott, talán a biztos asszony erről, ha nyilatkozni tudna. A második, a pajzs a meglévő irány elv a 95-ös irányelvre irányul, vagy vonatkozik, és nem az új adatvédelmi csomagra. Tehát ez azt jelenti, hogy két év múlva majd a pajzsról újra kell tárgyalnunk, hogy figyelembe vegyük az adatvédelmi csomagot is. Végezetül pedig említette, hogy a tanácsban egyértelmű többség támogatta a mostani szöveget, tehát ez azt jelenti, hogy egyesek számára ez nem megfelelő, nem elfogadható, két ország egyfajta nyilatkozatot is tett. Ha talán el tudnám mondani, hogy ezekben a nyilatkozatokban mi szerepel, illetve hogy megkaphatjuk azt. Köszönöm szépen. Köszönöm a rövid felszólalást. Fosz úr, a szó. Köszönöm, elnök úr. Először is szeretném megköszönni a biztos asszony hogy ismét bemutatta ezt a megállapodást, és hogyha ezt most összehasonlítom a céljainkkal, a frakciónk, az, a néppárt céljaival, a Safe Harbor mechanizmus mi is szeretük volna felfüggeszteni, illetve a bizottság által említett javaslatok sem voltak elegendőek, ami az adatok szabad áramlását illeti. Tehát ez most már fókuszáltabb, figyelembe veszi a mi szempontjainkat, kiegyensúlyozottabb a verseny feltételekhez képest is, ami az EU és az USA viszonyát illeti, a standardok is, illetve az adatbiztonság is jobban érvényesül. Tehát ezek a célok úgy tűnik, hogy teljesültek, ezekért szeretnék köszönetet mondani. Számunkra egy, ezek a célok ugyanis nagyon fontosak voltak. Elképzelhető, hogy nem tökéletes a megoldás, és két, három vagy öt százalék még hiányzik, de alapvetően a mi szempontunkból az adatvédelmi pajzs szerintem egy komoly előrelépés vagy továbbfejlődés a Safe Harborhoz képest. Szerintem az is jól sikerült, hogy az alapjogok, a biztonság és a gazdaság háromszögében egy jó egyensúly alakult ki. Ez is számunkra kielégítő. Az Európai Bíróság azt várta el, hogy egy felügyeleti mechanizmus is érvényesüljön, ami szintén egy továbbfejlődés az er-, er-, eredeti tervezethez képest. Gondolok itt például a jogi következményekre. Itt is jobban sikerült a szöveg, az hatóságok eh, számára rendelkezés álló adatok eh, köre is korlátozottabb. Szerintem itt most eh, sikerült jó eredményt elérni, ugyanis mindenkünk komoly problémát okozott az a tömeges adatgyűjtés, adatkezelés, és az USA-val kapcsolatosan e tekintetben valami eredményt elérni meglehetősen kemény dió, tehát ezt mindenféleképpen üdvözlöm. Még egy kérdésem lenne, ha el tudná magyarázni, hogy az állampolgároknak milyen jogaik vannak, milyen jogi segítséget élvezhetnek. Az ADR, tehát az alternatív vita rendezés megjelenik-e, ezt még egyszer szerintem hangsúlyozni kéne az adatvédelmi pajzs kapcsán az itt szereplő lehetőségek négy-öt különböző szinten biztosíthatják az állampolgárok jogérvényesítését. Ez szerintem jó út, és ezt még egyszer köszönöm. Feldasszony szó. Okay, thank you. Um... Igen, köszönöm szépen. Nos, köszönöm szépen, biztos asszony az elmondottakat. Azt gondolom nincs kétség a felől, hogy az asztalon fekvő elképzelés, illetve javaslat jobb, mint a biztonságos adatkikötő, a Safe Harbor. Nem is ez a kérdés, hanem az, hogy elég jó-e. És az előttem szólótól eltérően Foszúr, aki maga is jogász, meglepett az előbb a maga értelmezésével, mert szerintem nincs egyensúly a jogszabály, illetve a kereskedelmi érdekeltség között. Meg kell felelni a törvénynek, be kell tartani, és pont. Tehát nem arról van szó, hogy valaki a kocsmában elmondja szombat este a magánvéleményét, hanem ez az Európai Bíróságnak a határozata, és ez irányadó számunkra. Tisztelt biztos asszony, eltérően látjuk ezt a kérdéskört, attól tartok. Magam nem vagyok jogász, tehát nem tudom ezt szakmailag megítélni, de nem vagyok benne biztos, hogy ez kikezdhetetlen, vagy Schrems biztosnak tekinthető. Tehát egy Schrems úrhoz hasonló panaszos bármikor a, biztos, a bírósághoz fordulhat az állampolgáraink biztonságot igényelnek, és ezt nem adjuk meg nekik, tehát folyamatos bizonytalanság lebegi körül ezt a témát. Tegyük fel magunknak a kérdést, hogyha úgy tekintjük, hogy ez a norma, akkor ugyanezt biztosítjuk el a többi fontos kereskedelmi partnerünknek, Kínának, Oroszországnak, és így tovább. Nem vagyok ebben biztos. Tehát azonos feltételek mellett folytatjuk-e az üzleti tevékenységeket velük, avagy sem. Tehát még várom a választ arra a kérdésre, hogy mi a jogállása az itt említett biztosítékoknak, hiszen itt elnöki rendeletekről hallhattunk, illetve kisdobos becsületszóról, és így tovább. Tehát miért nem hoznak erre jogszabályt, ami valódi jogbiztosságot teremtene? Tehát ez a vonakodás, ez nem erősíti a bizalmat. Aztán egy másik bizalmi kérdés az ombudsman témaköre, hiszen az európai jogszabályok megkövetelik, hogy legyen egy független hatóság, amely felügyeli ezt a területet, és az ombudsman függetlensége kétséges számomra, különösen, mert nemzetközi informatikai diplomáciai felső vezetőnek nevezik. Diplomáciai vezetőnek. Ez nem úgy hangzik, mint egy valódi ombudsman, akinél panaszsal lehet élni az állampolgároknak. Talán elnök úr helyreigazít, vagy megerősíti, hogy jól értelmezem, amit mondok. Novelli ombudsman, illetve felső koordinátor nem nagyon szeretne eljönni ide az Európai Parlamentbe, hogy kifejtse nekünk a nézeteit, és hogy milyen garanciákat tud biztosítani a bizalom érdekében. Aztán a tömeges adatgyűjtést tekintve itt valóban központi kérdésről van szó, mert amit hallhattunk, az inkább a kérdéskörnek a margóját járja körül, ahelyett, hogy a lényeggel, a tömeges adatgyűjtéssel érdemben foglalkoznak. Tehát föl kell tennünk a kérdést magunknak, hogy Ugye most fogadtunk el az új, jogszab, az új jogszabályt, és a saját normáinkat komolyan be akarjuk tartani és tartatni, vagy nem veszük ezt komolyan. Még egy utolsó észrevétel. Elmondta, hogy a közös felülvizsgálatban részt kéne vegyen az Európai Parlament. Jó szándékol javaslat, de nem jó ötlet szerintem, hiszen bennünket titoktartási kötelezettség terhelne, ami azt jelenti, hogy soha, de soha nem tudnánk hatékony felügyeletet gyakorolni. Személyes tapasztalatom az, hogy most már 12 éve itt dolgozva képviselőként kollégák komoly felügyeleti munkát mikor tudtunk végezni. A SWIFT vagy a az utas adatok kapcsán el kellett volna, hogy végezzük a komoly felügyeletét munkát, de sosem sikerült. Tehát azt gondolom, hogy éppen ezért nem kellene részt vennünk a közös felülvizsgálatban, hanem nekünk kéne felügyelni a közös felülvizsgálatot. Elnök? Megértem, hogy erős a kísértés, hogy minden témára kitérjünk, de hát látni kell, hogy 11.30-ig tart ez a napi rendi pont a terv szerint, úgyhogy Jan Albrechtnak adom meg most a szót. Oké. Okay. Oké, okay, Köszönöm szépen. Megköszönöm a biztos asszonynak az összefoglalót, és azt a munkát is, amit a bizottság ebbe befektetett, miután kiderült a bírósági ítéletből, ugye, hogy a Safe Harbor nem működik, már az elejétől fogva illegálisan működtek a dolgok 15 évig már, ami a személyes adatok feldolgozását illeti az USA tekintetében, és azt hiszem, hogy először is ki kell, hogy jelentsük megint, hogy az állampolgárok bizalmát helyre kell állítani mert nem bíznak abban, hogy hatékonyan és valóban jogilag is hatékonyan védik az ő személyes adataikat. Enélkül nem megy, és az, hogy a személyes adatok védelméről tényleg gondoskodik az Európai Unió. Tehát ezt a bizalmat helyre kell állítani. Nem arról van szó, hogy pofozunk itt-ott egy kicsit az egészen, hanem arról, hogy az Európai Unió jogszabályaiban lefektetett alap, alapelveknek ez megfelele és a bíróság ítéletének nyilván, de hát még mindig súlyos aggályok vannak azzal kapcsolatban, hogy az új döntés megfelele a feltételeknek. Azt hiszem nagyon sokan felvetették már a főbb aggályokat, én nem akarok itt ismételgetni, de inkább azt mondanám, hogy a tömeges adatgyűjtés egy olyan aggály, amely bennem még megmaradt. Én szerintem ezt nem sikerült megfelelően kizárni ezzel a döntéssel. Hát nyilvánvaló, hogy nem mindenfajta adatot gyűjtenek össze, nem minden adatot. Az amerikai Egyesült Államok állampolgárainak az adatait sokkal kevésbé gyűjtik össze, mint bárki másét tehát lehetne ezzel is érvelni, hogy hát nyilván ne, ahogy mi nem gyűjtünk össze minden adatot, vagy hogyha kihagy a technológia egy százalékot, ami hiányzik, akkor erre is, ezt is felhasználhatják érvként, hogy hát mi nem gyűjtjük össze az összes adatot a világban, hát persze, hogy nem, de az EU-s állampolgárok hátrányban vannak, diszkrimináció éri őket. És a helyzet az ő tekintetükben tulajdonképpen ugyanaz. Itt most arról van szó, hogy ígéreteket cseréltek egymással a felek, de közben a bíróság azt mondta, az Európai Bíróság, hogy nem elegendő az amerikai jogszabályok megfogalmazása, tehát nem ekvivalens az európai adatvédelmi jogszabályokhoz képest, és ma itt állunk, semmilyen amerikai jogszabályi változás nem történt, nyilván azért, mert erre nem is volt lehetőség, és akkor erre önök azt mondják, hogy hát javult itt a helyzet, úgyhogy akkor teszteljük le. Én erre azt válaszolnám, hogy a tesztelés nem jelenti azt, hogy valamit életbe léptetünk a, vég, a végtelenségig. Tehát akkor arra számítanék, hogy azt mondják rendben, még nem értünk el a célunkhoz, ezt akkor tesztjelleggel bevezetjük, nem a végtelenségig, de az általános adatvédelmi rendelet értékelésekor sokkal jobb megoldást kell, hogy végig tárgyaljunk, egyébként ez megoldhatatlan. Tehát én arra számítottam volna, hogy az idő korlátozzák akkor, mert még mindig nincs általános adatvédelmi jogszabály a magánszektorban az USA-ban, és ez az egyik legnagyobb probléma. Emiatt ez volt az egyik legkomolyabb oka annak, hogy az Európai Parlament visszautasította a Safe Harbor döntést. Tehát, hogyha az USA oldalon kívánunk lépni, akkor itt a civil társadalommal kell foglalkozni. Ők arra számítanak, azt várják az Európai Uniótól, hogy a standardokat a transatlanti kapcsolatokban határozza meg, hát akkor tessék, tartsuk meg ezt a szerepünket, ezt a nyomásgyakorló szerepünket, és ez ne az utolsó szó legyen, hanem egy bizonyos határidőre folytatott teszt. Egyébként attól félek, hogy megint a bíróság előtt fogunk kikötni, és az európai állampolgárok bizalmát továbbra is elveszítjük. Intvált asszony, mondja az elnök úr, azt hiszem, hogy általános felhívást intéztünk a, az, az amerikai szövegben említett adatbiztonsági koordinátor szerintünk pedig ombudsman felé egy meghívás, ez nem volt hivatalos az a meghívás, mondja az elnök úr, rendben van, mondja Szofi Intvált, akkor hívjuk meg. És most pedig Körkop fogja folytatni. A mikrofonja nincsen bekapcsolva, most már működik. Köszönöm szépen. Biztos asszony. Hát az az igazság, hogy vannak itt olyan parlamenti képviselők az Európai Parlamentben, akiknek soha nem tetszene semmilyen fajta megállapodás, amit az EU egy harmadik országgal köt. Szofi, én szeretnék uh, itt mondani valamit neked. Én is jogász vagyok, és Axel Foss megjegyzései jogi szempontból érdemiek voltak de én és a frakcióm azt gondoljuk, hogy a nagyobb képet kellene itt nézni, arra kellene gondolni, hogy milyen pozitív hatása van ennek a gazdaságra, az adatvédelemre, és arra, hogy legalább létezik, különösképpen a kis és középvállalkozások esetében valamilyen jogi keret. Ők a 60%-át adják azoknak a vállalkozásoknak, amelyek az új adatvédelmi pajzsra támaszkodnak majd. Tehát a koncentráljunk az előrelépésekre, például az ombudsmanra, és így tovább. Ó, hát könnyű az ombudsmanra így legyinteni, de hát Keri főtitkár levele, vagy Keri uh, külügyminiszter levele nem olyan, amit én csak úgy félre söpörnék egy legyintésre azért. És a jogorvoslat kérdése is szerintem javult, most már rengeteg opció van, több opció létezik a jogorvoslat esetére. Uh, a közös felülvizsgálat, ez megint az a 116-os 146-os preambulum bekezdésben előírt felülvizsgálat, amit a felek közösen végeznek, aztán az adatok tömeges gyűjtésére vonatkozóan a szövegben szereplő klauzula, és itt abban ezeket nem söpörném félre, Nyilván az elnöki döntéseket kisdobosi eskünek lehet értelmezni. Nem hiszem, hogy az amerikai fél egyébként ezen nagyon mosolyogna, mert nagyon fontos az ő számukra az, az ilyenfajta döntés, és nagyon sokat jelent, komoly státusza van. Ami pedig a jogorvoslati jogszabályt illeti, a parlament a májusi állásfoglalásában világosan kifejezte a véleményét, tovább javítottak a helyzeten, a parlament kéréseinek megfelelően, úgyhogy szerintem a kiskapukat, a vákumot, a kiskapukat szüntessük meg, a vákumot pedig szüntessük meg, és a vállalkozások érdekeire figyeljünk oda, nem lehet az EU normákat egy nemzetközi szerződésbe copy Ez azt jelenteni, hogy teljesen félreértjük azt, hogy mire szólnak a tárgyalások és a kompromisszumkötés. Az ambíció és az idealizmus szép dolog, de a pragmatizmussal kell ezt egy kicsit fűszerezni. Köszönöm szépen biztos asszony, hogy eljött hozzánk. Szerintem kiváló munkát végzett, nagyon jó volt ez, a, nagyon jó az az eredmény, és nincsenek kérdéseim önhöz. Ja, ez a Őszintén ez az eljárás egy kicsikét legalábbis furcsa. Egy levélt ír az elnök, amiben meghívjuk ide önt, biztos asszony, hogy beszámoljon a végleges szövegről. És talán ezt egy kicsikét korábban is meg lehetett volna tenni, és jó lett volna, hogyha a parlamentnek több lehetősége lett volna, hogy beleszólhasson a folyamatba. Ezt mi egyáltalán nem tartjuk rendben lévőnek, és a koordinátorok is eléggé vitásan álltak ehhez hozzá, de ez szerintem nem a megfelelő munkamódszer. Ez egy nagyon érzékeny téma, és önnek is komolyan kellene minket vennie, és nem csak bókokat és dicséreteket kellene itt egymásnak elmondanunk. Egy kicsit csalódást okozott, ez egy rossz ötvenes. hát a tartalma is megkérdőjelezhető. Itt most az adatgyűjtéssel szembeni védelemre gondolunk, például a hatóságok részéről, ami pedig az ombudsman intézményét illeti Meister Kerry teljesen egyértelmű választ adott. A függelékben kifejtette, hogy az ombudsmannak nincs semmiféle jogi eszköze. Tehát ez az ombudsmani intézmény meglehetősen homályosan jelenik meg. Ami pedig a felügyelet függetlenségét illeti, itt is komoly gondjai vannak. Végezetül pedig e, ezt is már többször megvitattuk, az EU polgárok védelme. Többször vitatkoztunk erről, de igazából e, nem történt semmi. Tehát e, ezt az EU-s jogban kell biztosítani, és természetesen azt lehet mondani, hogy nyár hogy ezt most itt eldöntjük, és akkor itt van a nyaralás ideje, de frakcióként én ezt úgy látom, hogy semmiféleképpen nem az Európai Bírósági Határozatot tartja tiszteletben, vagy hajtja végre. Kindly Boni úr és Gomez asszony nagyon kedvesen lemondott a hozzászólási lehetőségről, hogy legyen elég időnk. Nagyon szépen köszönöm, kedves kollégák, úgyhogy López Aguilar úr következik. Kérem, hogy fogalmazol röviden. Köszönöm szépen, de nem feltétlen tudok rövid lenni, mert az én agájaim is ahhoz kapcsolódnak, amelyet, amelyeket itt már felvetettek a kollégák, amit már felvetettek a kollégák. Az rendben van, hogy előrelépés történt ahhoz képest, hogy hogy nézett ki az előző megállapodás, a Safe Harbor megállapodás. Na de hát először is a mindenek a teljesítéséből mennyi fog függni azon, mennyi fog függni attól, hogy hatékonyak legyenek ezek az elnöki rendeletek? mert ezekre szükség lesz, ezek kell, hogy garantálják ezt az új rendszert, ennek a működését. Ne felejtsük el, hogy elnöki, elnökválasztások következnek, és az is lehet, hogy az amerikai oldalon minden a feje tetejére áll, és hogyha nincs semmifajta kötelező érvényű jogszabály, amelyet a kongresszus mindkét háza elfogadott, akkor attól fog függni az egész helyzet, hogy az elnök mm, milyen szándékkal bír, és milyen rendelek, rendeleteket hoz. Ez az egyik. A második dolog pedig az Európai Bíróság ítélete. Ez azt biztosítja, hogy az európai jogszabályokat értelmezzék az Európai Alapjogi Karta értelmében, de az európai jogszabályok folyamatosan változnak, ez egy dinamikus folyamat. Itt van az új adatvédelmi csomag például, amely életbe lép majd és az a kérdésem, hogy ennek mekkora részét fogják beépíteni az új rendszerbe, az mennyire lesz hatékony, én szeretném, ha ezzel foglalkoznának. Elnök, köszönöm szépen, hogy ilyen fegyelmezetten kérdeztek a rövid időben, ami rendelkezésünkre áll, és biztos asszonynak átadom a szót, mert ez volt az összes kérdés, ami elhangzott. Nagyon szépen köszönöm, elnök úr, megköszönöm a képviselők kérdéseit és megjegyzéseit. Cipel asszonyjal kezdek. Mivel elfogadtuk a 29-es munkasoport ajánlásait a kereskedelmi oldalról, nekem nagy meglepetést jelentett az, hogy tulajdonképpen nehezebb volt eh, ezzel dolgozni, mint a garanciákról a másik oldalon, de hát mindegy, ez csak az én véleményem, hogy hogyan működnek a dolgok, az adatmegőrzés, a transferek kapcsán. Meggyőztük az amerikai partnereket arról, hogy az EEA országokat, Norvégiát, Liechtensteint és Izlandot is vegyék be, és automatikus döntéshozatalt építettünk ide bele, tehát hogy a közös felülvizsgálat legyen meg, az adatvédelmi hatóságok ezt kérték, és azt is pontosítottuk, hogy hogy néznek ki a jogorvoslati lehetőségek az állampolgárok számára. Azt hiszem, hogy az összes ajánlással tehát foglalkoztunk, mindenki megtalálhatja a változásokat ezen ajánlásokkal kapcsolatban a mostani szövegben. Az igaz, hogy a döntés és az ehhez kapcsolódó dokumentumok ugye a 95-ös irányelvhez igazodnak. Elnézést kérek, hogy egy kicsit száraz jogi nézőpontot alkalmazok, de hát mi a megoldást kerestük, azt próbáltuk elérni, hogy az európai állampolgárok személyes adatai ugyanolyan védelmet élvezzenek mindenütt, mint a jelenleg érvényben lévő EU-s jogszabályok azt előírják, és ez most a 95-ös irányelvet jelenti. Önöknek igaza van, persze nem lehet szemet hunyni afelett, hogy az általános adatvédelmi rendelet életbelépése egyre közeleg, május 25-én lesz ez 2018-ban, tehát ez közeledik egyre. Jan Albrecht kolléga is említette, és mások is említették ezt, és azt is elmondták, hogy nagyon oda kell figyelni, tehát helyesen kell eljárni. Jelenleg a megfelelőségi határozat most a megnövekedett igényeknek felel meg, úgymond, az irányelvhez képest, például az adatok megőrzése, a, a nakaratlan transferek, és így tovább, de nem lehet lettünk, nem is azt mondanám, hogy ambíciózusaknak kell lenni, hanem talán autentikusnak, önmagunkhoz hűnek és elég erősnek ahhoz, hogy az amerikai oldalra továbbra is nyomást gyakoroljunk. Azt már bejelentettük, hogy az Európai Unió számára egy ilyen adatvédelmi rendelet tulajdonképpen forradalmat jelent most az adatvédelem terén az EU-ban, és az amerikai partnerek ezzel tisztában vannak. Én a gyakorlati megközelítést alkalmazom. Az útmutatásokon és az értelmezéseken fogunk dolgozni, tehát az általános adatvédelmi szabályok esetében, az állampolgárokra és a vállalkozásokra odafigyelve. Nagyon szorosan együttműködünk az adatvédelmi hatóságokkal, hát nyilván ők vannak a tűzvonalban. Ezek azok az a hatóságok és a kollégák, akik itt dolgoznak, akik nagyon jól tudják, hogy hol van a fenyegetettség, mik a kockázatok, ők ismerik a helyzetet a legjobban. És az első és második közös felülvizsgálat 2017 nyarán és 2018 nyarán bonyolódik majd le. Nagyon fontos, hogy ekkor a, a Privacy Shield kapcsán azon is elgondolkodjunk, hogy hogy lehet egy kicsit javítani, vagy milyen módosításokat lehet ezen eszközölni. De legyünk nagyon óvatosak, figyeljünk oda. A, a Privacy Shieldről beszélünk, és közben jogbiztonságot akarunk teremteni a vállalkozásoknak. A jogszabályokban, de egyébként ez sok más területre is igaz, előfordulhat, hogy jó szándékű változtatások aztán rosszul sülhetnek el, és negatív hatást eredményeznek. Tehát a jogbiztonságot nem csak megteremteni, hanem megtartani is szükséges, és mindig érdemes nyitott szemmel járni, keresve a lehetőségeket a rendszer javítására, a védelem szintjének a javítására a Privacy Shield-en belül, úgy, hogy ez mindig megfeleljen az általános adatvédelmi rendelet előírásainak. Azt hiszem, hogy egyébként sincs más választásunk, tehát ez, mondom még egyszer, ez egy száraz jogászi érvelés, de ha ez a kötelezettségünk, tehát nyilván ez a kötelezettségünk, hogy alapjában véve ekvivalens védelmet biztosítsunk a személyes adatoknak az USA-ban és az EU-ban, akkor, amikor a, a, amikor a rendelet ér, életbe lép, hát akkor mindig ezt kell elérnünk, úgyis új szabályok lesznek. Ez egyébként az Európai Uniónak komoly feladata lesz az első és a második felülvizsgálat alatt és között. Én most megígérem önöknek, hogy nem fogunk szemet húgyni semmi fölött, nem fogjuk hagyni, hogy folytatódjon bármi, ami nem működik. Ami a tagállami szavazatokat illeti, azt hiszem, hogy talán négy-hat tagállam volt, aki tartózkodott, Franciaország és Németország pedig nyilatkozatot tett, és a nyilatkozatokban a következő szerepel. Elfogadjuk a jelenlegi verziót, a jelenlegi szövegváltozatot, látunk aggályos pontokat az a kapcsolatban, hogy ez tökéletes vagy sem, vagy hogy vannak-e hiányosságok, de adjunk ennek esélyt, és nézzük meg, hogy működhet-e ez a gyakorlatban, így meg tudjuk nézni az operatív aspektusokat, tehát nézzük meg, hogy hogy működik mindez a végrehajtásban. Ez azt jelenti, hogy ők már inkább a Privacy Shield végrehajtásának az első évét szeretnék vizsgálni, hogy ez hogy működik, és akkor értékelni szeretnék a végén, de egyébként szerintem mindannyiunknak erre van szüksége. Megköszönöm Fossz úrnak a pozitív megjegyzéseket. Hát nyilván egy, itt mindig egy kényes egyensúly megteremtéséről van szó, két fontos prioritás között. Az egyik a biztonság, a másik pedig a magánélet védelme. Ezt nem kell rejtegetni, ez az igazság. A kisvállalkozások, illetve egyáltalán a vállalkozások számára nem lehet megkérdőjelezni semmit, az a jogszabályt meg kell valósítani. De a vállalkozásoknak ugye újabb terhei születnek, a jogszabályból származnak ezek a plusz terhek, a feladatok, és az adatvédelmi elvek, amelyeket a vállalkozásoknak el kell fogadni és meg kell valósítani, ezek egy újabb rétegét jelentik a feladatoknak, amelyek a társaságokra hárulnak. Azt hiszem mindannyian erre gondolunk, amikor a vállalkozásokra gondolunk, mi az a teher, ami még elfogadható, és még kibírható, és nem túlzó. Nyilván nem az óriási mamut cégek érdekeit képviselve tesszük meg ezt, hanem az európai kis és középvállalkozásokra gondolunk ilyenkor, akiknek jó lenne, ha, ha fel, akiknek fel kell tudni használni ezt az új eszközt mindenfajta elfogadhatatlan egyéb teher nélkül, vagy nehézség nélkül a tömeges adatgyűjtésre kérdezett még rá valaki, és a jogorvoslatokra. Nem tudom, hogy mennyi időnk van még. Még van egy kis időnk. Akkor a következőt mondom. Egyrészt van egy panasztételi mechanizmus, konkrétan a vállalkozásokhoz lehet fordulni, és a statisztika azt mutatja, hogy a vállalkozások 90%-a reagál, tehát ezen a szinten lezárulnak a panaszok, utána jön az alternatív rendezési mechanizmus, fordulhatnak az állampolgárok a bíróságokhoz, de mi azt fogjuk javasolni nekik, hogy az adatvédelmi hatóságokhoz forduljanak, és a legbonyolultabb helyzet akkor adódhat elő, ha az adatokat átküldik az USA-ba, és a panasztevő pedig egy importőr felé, importőrhöz fordul, aki nem tartozik semmelyik európai adatvédelmi hatóság hatáskörébe, akkor fordulhat a Szövetségi Kereskedelmi Bizottsághoz az érintett, és akkor van még néhány, különbs, néhány tojás, úgymond, 15 év alatt négy ilyenre volt egyébként példa. Egy külön panel fog dönteni, az állampolgárok pedig szakmai támogatást kapnak az európai adatvédelmi jogszabályokkal kapcsolatban, az ügyvédjeik támogatni fogják őket, és a videokonferenciára is lehetőség lesz az adatvédelmi hatóságok támogatásával, úgyhogy biztos vagyok benne, hogy ez, az, ez a fajta vitarendezés lesz a leges legutolsó lehetőség, amivel bárki is él, és a legritkábban használt lehetőség. Hát, hogy ki, minek milyen státusza van hol, hát nyilván sokkal jobb lenne, hogyha jogszabályunk lenne, én ezt elismerem, hát most, most ez van, most itt meg egyszer mondanám, hogy itt nem az elnökről van szó, nem az elnök személyéről, hanem az elnök intézményéről. Tehát ő nem a személyi minőségében ír alá egy ilyen levelet egy amerikai elnök, hanem a hivatala, az elnöki hivatal írja ezt alá, tehát a konkrét intézmény kötelezi el magát a, az egész mellett. Tehát nagyon fontos, hogy számukra is mindez, és a, a vállalkozások számára is, és az adatok védelme esetében. A választások azok mindig bizonytalanságot jelentenek, hát nézzenek csak körül Európában, de azt hiszem, hogy jobb, hogyha inkább a témánál maradok, és az Egyesült Államokra figyelünk. Hát nyilván, hogy az, az választások egy picit bizonytalanná teszik majd a helyzetet, de mi ettől még folytonosságra számítunk, hiszen az amerikai hatóságok elkötelezték magukat, emellett, és ezeket a leveleket a legma- lehetséges legmagasabb hivatalban lévő személyek írták alá. Tehát folytonosságra számítunk. Aztán pedig az ombudsmannal kapcsolatos megjegyzésekre a következőket tudom mondani. Amit sikerült elérnünk, az egyrészt az, hogy a hatásköröket sikerült tovább tisztázni, pontosítani, és a függetlenséget is hangsúlyozni, tehát egy picit az állami adminisztrációtól függetlenebbé tenni az ombudsmant. Az ombudsmanok válaszolnak minden panaszra, tehát nem lehet a panaszokat válasz nélkül hagyni, és az általános felügyelőket is meghívhatják, lesznek más információs csatornák is, mindenképpen választ kell adniuk a panaszosnak, az ombudsman tehát köteles választ adni azzal kapcsolatban, hogy betartotta-e az érintett a jogszabályokat vagy sem és nyilván a javasolt jogorvoslati módszert is meg kell említeni. Az is nagyon fontos, hogy elmondjuk, hogy az éves áttekintésnél az ombudsman lesz az egyik, aki majd beszámol ennek a működéséről, és így el tudjuk tekinteni, hogy jól működik-e minden a jogorvoslatok esetében, vagy pedig problémák vannak. Egy új intézményt hoztak létre a Privacy Shield megvalósításához. Az Európai Unióban semmi ehhez fogható nem volt még. Én jó magam nagyon-nagyon szigorúan, nyitott szemmel fogom követni az ombudsman munkáját, Hát először is legyen bennünk bizalom, és utána pedig nézzük meg, hogy kielégítő, vagy sikeresen működik-e ez a megoldás, és ha nem, akkor nem. There was not much time. Ernst asszony, túl sok ö, idő nem volt ahhoz, hogy még az eljárást ö, kibővítsük. Azt hiszem, hogy mi megfelelően tájékoztattuk a parlamentet, a LIBE szakbizottságot, Ugyan volt két nap csúszás, ezért elnézést kérek, de biztosíthatom önt arról, hogy a parlamentet mi nagyon is komolyan veszük, nem csak a LIBE szakbizottságot, hanem a más, a többi három szakbizottságot is, ahol amelyekkel nekem kapcsolatom van. Nem vagyok elégedett teljes mértékig, de vállaljuk a felelősséget, a megfelelőségi döntést aláírjuk, és igyekeztünk ellenállni, illetve igyekeztünk megfelelni minden ígéretnek, és figyelemmel fogjuk majd kísérni az adatvédelmi pajzs működését, és hogyha úgy találjuk, hogy nem működik, vagy bárkinek aggája van, akkor fel fogjuk függeszteni a rendszert. De én bízom benne, hogy ez működőképes, és figyelni fogjuk az amerikai jogalkotási folyamatot is. Már vizsgáljuk a 28-as elnöki szakpolitikai irány elvet, és jó lenne, hogyha az Egyesült Államok részéről is egy szilárd jogszabály alapozná meg ezt az adatvédelmet. Elnök, köszönöm szépen, köszönöm. Mint ahogy említettem, a LIBE koordinátorok közvetlenül a mostani ülés után fognak ülésezni, pontosan ebben a témában. Elnézést azoktól a kollégáktól az ECON szakbizottság részéről, akik itt vannak, hogy később tudjuk csak megkezdeni a közösen megtartandó ülésünket. Kérem, hogy Werber úr az ekon részéről fáradjon ide.